Colleghi, riprendiamo la seduta. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkánkat. A mai meghallgatásunk a harmadik országokra vonatkozik, illetve a pénzmosásra. Az első klaszter az emberkereskedelem elleni harc és a szervezet bűnözés összefüggéseire beenged majd betekinteni. Mirja Vassiliadu fog erről beszélni, aki az EU emberkereskedelme ellenes koordinátora. Nem sokára majd el is kell mennem, és átadom az elnökséget, mert Olaszországba kell mennem. Holnap reggel ugyanis egy bíróság elé kell egy bíróság előtt kell megjelennem, ugyanis kettő évvel ezelőtt Totorina, talán többeknek ismerősen cseng ez a név, ez az egyik fő maffia főnök, két évvel ezelőtt az olasz rendőrség előtt engem halálosan megfenyegetett, úgyhogy ebben az ügyben fognak kihallgatni Olaszországban egy bíróságon, úgyhogy nem sokára el kell mennem Milánóba, mert holnap reggel ö, oda kell látogatnom. Úgyhogy elnézést kérek, amiért nem tudok itt lenni délután. Tehát azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem vádlottként fognak kihallgatni. Tehát Vásziliádú asszony kapja meg először a szót, és utána következhet a vita. Thank you. Thank you very much for, for inviting me. Köszönöm szépen a meghívást. Több meghallgatáson részt vettem már az utóbbi két évben a parlamentben, amióta meg, vagy bíztak ezzel a feladattal, de először vagyok az önök bizottságában. Köszönöm szépen az elnök asszonynak is ezt. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerep jutott az EU válaszadásában az emberkereskedelem jelenségére, és ez azt jelenti, hogy politikai támogatást adott többször ö, átfogó módon, egységes módon ilyen esetekben. Ö, de nagyon különbözik a, az áldozatok sorsa. Mizé Jánának szeretném megköszönni a konstruktív együttműködést. Köszönöm még egyszer. Amikor az emberkereskedelemről van szó, akkor gyakran elfelejtjük, hogy olyasmiről van szó, ami akár velünk is megtörténhetne, vagy a szomszédban is lehet, hogy éppen uh, ez zajlik. Nagyon gyakori, hogy emberek szabadságát megvonják. A jelenség nagyon kiterjedt. A hat hónappal ezelőtti ILO felmérés alapján 2002 és 2011 között 21 millióra becsülik azon áldozatok számát, akiket megfosztottak személyes szabadságuktól, 5,5 millió ezek közül gyermek, és több mint 800 ezer európai állampolgár. Kísérleti projektet indítottunk a történelemben először, annak érdekében, hogy EU szinten összegyűjtsük az adatokat erre vonatkozóan. Nyilván nagyon nehéz itt az adatgyűjtés. Ez egy olyan bűncselekmény, amely tipikusan nagyon rejtőzködő, nagyon nehezen feltárható, tehát az adatok soha nem lesznek tökéletesen megbízhatóak, de azon vagyunk, hogy egyre megbízhatóbbak és pontosabbak legyenek. És a kutatkodásunk során, és erről majd megjelenik a jövő hónapokban egy jelentés, 76%-a az áldozatoknak szexuális kizsákmányolás áldozata, a maradék 24% pedig kényszer munka munka, kényszer, koldulás és ö, rabszolgaság áldozata. Az áldozatok többsége, 74%-a nő vagy kislány, és 21%-uk férfi, ebből 3% a fiúgyerek. Érdekes itt megfigyelni, hogy a, az EU-n belüli ö, emberkereskedelem növekvőben van, növekvő tendenciát mutat. Tehát az EU-n belül a nyitott határok miatt egyre nagyobb ennek a volumene, és sok EU-n kívüli polgárt érint. Nigériából és Kínából származik az áldozatok nagy többsége, az OECD adatai ezt mutatják. Az adatok minősége és szám szerű megbízhatósága sokat javult 2008 óta, amikor az első adatgyűjtést végeztük, 2010-ig, tehát haladunk a jó irányba. Van ugye egy irányelvünk az emberkereskedelemről, amely azt mondja ki, hogy ezen adatokat erről a bűncselekményről most már kötelessége is a tagállamoknak gyűjteni. Nagyon bonyolult jelenségről van itt szó, és nagyon tipikusan határokon átnyúló, ugye? A mezőgazdaságban, az építőiparban, a textiliparban a legjellemzőbb a kényszer munka, de sorolhatnám még az ágazatokat, az szervkereskedelem, az illegális gyermek örökbefogadás, a bűncselekményre kényszerítés, és így tovább is a területek. Gondolom a képviselők egyet értenek azzal, hogy ez olyan típusú bűncselekmény, ahol a tagállamok egymaguk nem tudnak hatékonyan fellépni, mert ez egy határokon átnyúló bűncselekmény, per definíció nem, és az irányelvnek is az a célja, hogy javítsa az együttműködést a tagállamok között ebben a harcban. Nézzük, hogy jogalkotásilag hol tartunk, és pénzügyi finanszírozottság tekintetében. Ami a jogalkotást illeti, megvan a 2011-es irányelv, amely az emberkereskedelem megelőzéséről és ellene való harcról szól. Ez az első EU intézkedés, amely büntető jogi természetű, ami a történelem során és harmonizálni ide, igyekszik EU szerte magát a bűncselekményt és a rá kiszabható bűncselek, ö, büntetéseket, és amely ö, az ilyen típusú bűncselekmények támogatását is felkívánja göngyölíteni. Nagyon jó, hogy most már van egy európai stratégia az emberkereskedelem megelőzésére. 2012-től 2016-ig szól ez a első időszaka a stratégiának, és e stratégián belül politikai intézkedések sorát mm, irányozza elő az EU. Múlt év októberében komoly politikai támogatottsága volt annak az üzenetnek, amikor ez beindult, ez a folyamat, és az irányelv gyors átüteltését kérte a bizottság a tagállamoktól. A bizottság számos alprojektet támogatott már, ezen fejezeten belül. Például tavaly, amikor valamennyi bizottsági projektet áttekintettük, akkor azt láttuk, hogy 11 Európai Bizottsági Főigazgatóság volt érintett az emberkereskedelem elleni harcban, és külön honlapja van az EU-n belül ennek a témának 2003-2004 óta zajlik ez az együttműködés a szolgálatok között. Konkrét projektjeink vannak a DJ Home-nál például, és számos kisebb program van például a migráns sok védelmére, a fiatalok, a nők védelmére, tematikus programok a bevándorlók védelmére, és így tovább. Az ember kereskedelem valóban azonban, ahogy elmondtam, ez, ennek ellenére nő, ez egy szervezet bűnözési altípus, a szervezet bűnözéshez tartozó bűncselekmény. A projektek, tehát léteznek, elég sok ilyen projekt van, megnézhetik a weboldalon, de ennek ellenére úgy látjuk, hogy szükséges volt már egy nagy áttekintésre és felmérésére annak, hogy meddig jutottunk, mit sikerült elérni, hogyan lehet jobban elszámoltathatóvá tenni a projekt kedvezményezetjeit és a céljaikat a projekteknek összehangolni. Az emberkereskedelem elleni irányelv ité, idéz az emberi jogi kartából és a stokholmi programból. Ugye eredetileg Stockholmban indult ennek a programnak is az első fejezete, és ebből vezetjük le a mandátumunkat. Itt elmondandó, hogy folyamatosan beszélünk az emberkereskedelem elleni harcról. Nyilván önök is, más bizottságok is. De mi szeretnénk eh, a fighting szóról az addressingre áttérni a definícióiban. Tehát nem eh, a fighting az eh, egy szűk dolog, az addressing az egy sokkal általánosabb szó lenne, ezen bűncselekménnyel való foglalkozás, annak megelőzése mind-mind ide tartozna az addressing alá. 17 bizottsági szolgálat, ahogy már előbb is mondtam, érintett, ezek két-három havonta találkoznak egymással, bevándorlás, foglalkoztatás, kereskedelem, igazságügy, oktatás, egészségügy találkoznak ilyenkor, és cserélnek eszmét. Mi is belső konzultációkat folytatunk önnek érdekében, hogy politikai intézkedéseink összhangja meglegyen. Az EU stratégiájának öt fő alterülete van. Az áldozatvédelem, a megelőzés, a bejelentésekre való reagálás, a bűnöldözés és a határokon átnyúló cseréje a bevált gyakorlatoknak. A harmadik országok kapcsán a tagállamok elfogadták nemrégiben a második végrehajtási utasítását a külügyi stratégia belül ennek az irányelvnek. Ez tehát magasabb szintre emelte a kérdést, és a külügyi szolgálat fenntart egy listát azon országokról, amelyek legfertőzöttebbek a világban. Az EU emberkereskedelem elleni fellépése tehát már sok éves, de a svéd elnökség óta van összehangolt munka, és ennek az eredménye most ez a második végrehajtási jelentés. Tíz ország szerepel, és több régió ezen a listám. Az EU stratégiáját elsősorban az áldozatvédelem igénye hatja át. Hamarosan megjelenik erről egy anyag, egy jól használható anyag arról, hogy milyen jogai vannak az áldozatoknak az EU-n belül. A tanács honlapján fog ez megjelenni, és állítólag 2013-14-ben ebből nemzeti jogszabályok születnek majd. A, a tagállamokban működő hatóságok, szolgálatok ö, lesznek ennek a végrehajtói. Idén júniusban kezdődik az új hulláma a projekteknek, és ahogy mondtam, az egyik prioritás a gyors reagálás az bejelentésekre. A kutatási főigazgatóság 12,5 millió eurót kapott annak érde, arra, hogy 2016-ig dolgozzon ki egy átfogó, átgondolt stratégiát, de közben a cégeket is megkerestük, és 2014-ben lesz egy nagy összeröffenése a magánvállalkozásoknak, hogy ők mit tehetnének a stratégia sikere érdekében, és az EU intézményei is egyre szorosabbra fogják egymással együttműködésüket, a DG Home a, a, és a külügyi szolgálat a parlamenttel. Ö, október 18-án például hét ügynökség találkozott Varsóban, és írt alá közös szándéknyilatkozatot arról, hogy a hét ügynökség ezen túl az emberkereskedelem elleni fellépésben összehangoltan fog fellépni, és hogy ezt most meg is valósítsuk, ennek érdekében információs pontokat hoztunk létre, és két-három havonta egyeztettük, egyeztetjük fellépéseinket. Nem olyan könnyű dolog ez egyébként, mert sok párhuzamos tevékenység zajlott, és még most is zajlik, sok átfedés az információs igények között, de egyre jobb az együttműködés. Az önök bizottságának érdekes lehet, hogy az emberkereskedelmi ügyek végén nagyon kevés az ügyészi bírósági eljárás furcsa módon. Ezért a stratégia fő prioritása többek között az is, hogy a bíróság elé állítása az elkövetőknek hatékonyabb legyen, nagyobb arányban megtörténjen. 32 milliárd dolláros ö, a az emberkereskedők éves becsült haszna, tehát komoly szegmenssel van dolgunk, és e, ahhoz, hogy sikeresebb legyen a felgöngyölítés, nem csak jobb bizonyítási eljárásokra lenne szükség, hanem pénzügyi ösztönzők is kellenének a whistleblowing segítésére, illetve a releváns információk becsatornázása érdekében. A szervezet bűnözésen belül érdekes, fontos szolgálatot tehet a, az új pénzügyi felderítő szolgálat, amely a pénzmosási, pénzmosással kapcsolatban hozható bűncselekmények felderítésére szakosodott a bizottságuk számára érdekes lehet, hogy mi történik az elkobzott bűn jelekkel, és azokkal a pénzügyi összegekkel, amelyeket sikerült lefoglalni a felgöngyölítés során. Másik érdekes téma, a kérdéssel összefüggésbe hozható hivatali korrupció. Ugye van az EU-nak egy korrupció ellenes hivatala, ez 2013-ban is felméri ennek a volumenjét az Europollal közösen, és az Europol is kimutatta, hogy az emberkereskedelem nagyon szorosan összefügg sok egyéb korrupciós bűncselekménnyel, a legmagasabb szintű pénzmosással. elértünk megfogható eredményeket a súlyos bűncselekmény elleni fellépésben. Az F prioritás lett most az állt, a szervezett bűnözés elleni harc F pontja a mi ember kereskedelem elleni témánk. Az Europol felgöngyörítési rátája 100%-a kétszeresére nőtt rövid idő alatt ezen a területen, a tagállamok és az Európa közötti kommunikáció komolyan javult. Tehát vannak eszközeink, van általános stratégiánk, van pénzügyi finanszírozásunk, remélem politikai támogatásunk is van, hogy tovább lépjünk ezen a területen. Egyre jobban szeretnénk az Európai Parlamentet is bevonni ebbe a munkába, és köszönöm, hogy ennek a jegyében most meghallgattam. Köszönöm szépen, hogyha azt nézik, hogy hányan is ülünk itt az elnöki székben, Hát amint hallhatták, az elnökünknek el kellett mennie Olaszországba, úgyhogy elnézést kérünk ezért. Ayala Sender képviselő kérte a szót elsőként. Tessék, öni a szó. gracias. Köszönöm szépen. Vasziliádú asszony, köszönöm szépen szívből a szavait. Nagyon jó ö, együttműködés alakult ki közöttünk, és ezzel is meg tudjuk közelíteni az emberkereskedelemmel kapcsolatos problémákat itt ebben a szakbizottságban. Ráadásul most pont egy olyan pillanatban vagyunk, amikor, ha jól tudom, márciusban életbe lép a vonatkozó irányelv, illetve hogy márciusban megnézzük azt, hogy minden tagállamban érvénybe lépett-e az irányelv vagy sem, mindenki átültette a saját jogrendjébe vagy sem. 2016-ban pedig majd felülvizsgáljuk a helyzetet, és megvizsgáljuk azt, hogy szükség van-e újabb intézkedésekre, hogy felvegyük a harcot az emberkereskedelemmel, amelynek két aspektusára is ön rámutatott. Ugye egyrészt az emberkereskedelem, mint olyan, ö, szexuális bűncselekmények, és a másik aspektusa pedig ö, a kényszer munka, vagy munkára való kényszerítés. Tehát itt igazából ugyanannak az éremnek a két oldaláról van szó. Láthatjuk, hogy itt az EU belül is sajnos megmutatkozik ez a jelenség. Miután végigolvastam az összes vonatkozó joganyagot, és meghallgattam, amint ön elmondott, az Európolnak is megnéztem a vonatkozó jelentéseit, hát nagyon világos kép alakult ki bennem. Az a helyzet, hogy sajnos ez a jelenség nem hogy csökkenőben lenne, hanem inkább növekvő tendenciát mutat annak ellenére, hogy egyre több, akár európai szintű eszköz is áll a rendelkezésünkre a harc megerősítésére, de mégis nem sikerült visszaszorítani az emberkereskedelmet, mert ugye sajnos a kereslet az egyre inkább növekszik. És ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Arra gondolok, hogy harmadik országokkal is meg kell kezdeni a kommunikációt erről a témáról, ugyanis a szexuális indítatású emberkereskedelem az csak egy csepp az óceánban, tehát itt egy hatalmas méretű, mértékű problémáról van szó. És ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy mit is teszünk annak érdekében, hogy harmadik országokkal is együttműködjünk, milyen szankciókat tudunk alkalmazni. Hát arra van, lenne szükség ugye, hogy ö, aki emberkereskedelemmel foglalkozik, azt szankcionálják, elítéljék jogerősen bíróságokban, és ezért lenne fontos az, hogy harmadik országokkal is felvegyük a kapcsolatot ebben a kérdésben. Hiszen gyakran a gazdasági helyzet is a háttérben állhat és aztán ott van a másik fontos nagy probléma a kereslet. Hát sajnos itt Európában igenis is vannak nyilvános házak, vagy zárt házak, és sajnos hazámban is ez a jelenség, ez ott van, hiszen nagyon sokat beszéltünk a hazámban is a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségről, és az, hogy a kizsákmányolását a nőknek visszaszorítjuk, de sajnos még mindig ott van a keresleti oldal, és annak ellenére, hogy nagyon nagy a válsághelyzet Spanyolországban, mégis megnőtt az úgymond rabszolgákra, modern rabszolgákra való igény, kereslet. Tehát egészen borzasztó helyzeteket is láthatunk sajnos ebből a szempontból. És nagyon csökken az emberhez méltó munkakörülmények Spanyolországban, tehát bizony a rendes munkahelyeken is egyre több rabszolga sorban élő emberekereskedelem áldozatával találkozhatunk. Tehát fontos lenné azt látni, hogy ki az, ki az akit konkrétan elítéltek ebben a bűncs, ezzel a bűncselekmény miatt, és szerintem mindenképpen már most sokkal radikálisabb megoldásra lenne szükség, hogy szankcionáljuk ezeket a bűncselekményeket, és információt közvetítsünk azzal kapcsolatban, hogy hány ítélet született, tehát hogy erre rávilágítsunk. Köszönöm szépen. Newton Dan képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött és nagyon örülök annak, hogy hát hogyha nincs is itt a többség, de mégis talán a legjobbak itt vannak, a minőségi emberek itt vannak. Nagyon érdekes kérdéseim lennének, öt egyébként szám szerint. Hát először is, hogy vajon minden tagállam össze ö, dolgozik-e ebben a témában, tehát ö, együttműködnek-e vagy sem. És aztán a határokon ö, átnyúló együttműködés jól működik-e, vagy pedig ö, lassú esetleg, vagy más problémák jelentkeznek ezen a területen. Aztán harmadsorban ön azt is mondta, hogy Nigériából és Kínából érkeznek az emberkereskedelem áldozatai, és van-e egy olyan különleges helyzetben lévő tagállam, ahová leginkább irányulnak ezek az emberkereskedő csatornák, vagy sem? És hát valóban nagyon kevés az, elit, az ítéletek száma. Miért lehet ez? Mivel indokolja ön ezt? Mi lehet a probléma? És végül, ötöd sorban pedig, mint tudják, ebben a szakbizottságban egy jelentést készítünk arról, hogy hogyan is lehetne ezekkel a jelenségekkel hatékonyabban felvenni a harcot. Ezzel kapcsolatban mit tudna ön ajánlani? Mit írjunk bele ebbe a jelentésbe? Thank you. Uh... Elnök, köszönöm szépen. Morvai képviselőasszony. Thank you very much. Um, I'm glad that one of the previous speakers... Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy az egyik uh, előttem szóló képviselő felvetette az emberkereskedelem kapcsán uh, az egyenlőség kérdését amikor azt mondta, hogy a szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem nyilván az egyenlőtlenséggel, egyenlőtlenséghez kapcsolódik, és itt az áldozatok mindig nők. Egy másik egyenlősséggel összefüggő kérdést is szeretnék felvetni a szexuális kizsákmányolás és a munkavégzés céljából történő kizsákmányolás sokszor egymáshoz kapcsolódik. És itt az Európai Unió tagállamai között sincs egyenlőség. Az én hipotézisem az, hogy az áldozatok többsége Kelet-Európából érkezik, vagy esetleg még Dél-Európából, másodosztályú EU tagállamokból, és őket a régi tagállamokba viszik, a hagyományos, gazdagabb nyugati országokba. Nem biztos vagyok szinte, hogy a hipotézisem helyes, ugyanis soha nem láttam azt, hogy egy holland nőt mondjuk emberkereskedők Magyarországra, vagy Bulgáriába, vagy Romániába szállítottak volna a szexuális kizsákmányolás céljából. Viszont a fordítottja nagyon sokszor megtörténik. És ugyanígy azt sem láttam soha, hogy mondjuk egy német férfi rabszolgaként dolgozott volna Magyarországon, vagy Romániában, vagy Bulgáriában, vagy munkára kényszerítették volna, ennek a fordítottja viszont nagyon sokszor igaz. Milyen számai vannak, és meddig hallgatunk még ezek az emberkereskedelemnek erről a nagyon fontos szempontjáról, mik a számok, milyen adatai vannak, milyen arányokról beszélünk, és milyen strukturális kérdések és okok húzódnak meg emögött, az emberkereskedelem jelen, jelensége mögött, itt mind a kettőre gondolok, amikor munka, illetve amikor szexuális célra zsákmányolják ki az embereket. A keresletről is beszélnünk kell, ezzel is kell foglalkoznunk. Kicsit csalódtam, amikor nem hallottam azt, amire tulajdonképpen számítottam volna, hogy majd beszél róla, tehát eh, miért nem beszélünk arról, hogy prostitúció céljából is elvisznek nőkek más országokba, és növekszik a, a kereslet. Ugye ha a prostitúciót megtiltják, betiltják, és a jóisten is tiltja ezt, és a prostituáltak ügyfeleit ellen eljárást indítanak, akkor indítanának, akkor nem lenne kereslet. Tehát a szexuális célú kizsákmányolás kapcsán, amikor a keresletről beszélt, akkor a prostitúcióról és a szexuális kizsákmányolásról általánosságban is beszélt, hogy az ennek a keresletét akarják csökkenteni. Ugye van egy jó vita itt az EU-ban, ugye van önkéntes prostitúció szembeállítva a nem önkéntes prostitúcióval. Én egyébként nem hiszek ebben a különbségtételben. Mi az EU-nak a véleménye a prostitúció és az emberkereskedelem kapcsolatáról? Köszönöm, Krámer úr. Egy kérdésem lenne, ami részben utal az előzőm felszólalóhoz. Jobban szeretném látni a mértékeit ennek a jelenségnek, tehát az emberkereskedelmi jelenségét számosítani szeretném látni, legalábbis Európában itt. Ugye 5 milliós számról esett szó, 5 millió kiskorú a világban. Engem az érdekelne, hogy konkrétan az emberkereskedelem hány embert érint, és másodszorban pedig, hogy melyek azok a bűnözői csoportok, bűnszervezetek, akik leginkább megszervezik a az emberkereskedelmet, és hogy ők mondjuk milyen ö, háttérre rendelkeznek, honnan érkeznek ők, európaiak, vagy ha igen, akkor Európának melyik országából, vannak ezek a, munka, ezek a csoportok, akik megszervezik az emberkereskedelmet. A Kovály asszony. Köszönöm szépen. Jó néhány kérdésem lenne. Az egyik igazából Newton Dunn úr kérdésével egybeesik, vagyis, hogy miért ilyen alacsony a bírósági ítéletek száma. Biztos, hogy nagyon sok oka van ennek, de mégis érdekes lenne hallani azt, hogy önök látják-e, hogy miért van ez így? Nagyon bátorító az, hogy százszázalékos a növekedés az Europol szempontjából a információgyűjtés területén, és ebből a szempontból az Európol nagyon jó munkát végzett. Nem tudom, hogy ez a százszázalékos növekedés az elmúlt évben minek köszönhető? Annak, hogy nagyobb az együttműködés mértéke, vagy egész egyszerűen csak azért, mert az emberkereskedelem mértéke nőtt meg? Miért? Tehát mit, mit gondolnak önök, hogy mi áll ennek a hátterében, ennek a növekedésnek? Aztán még egy kérdés. Láttuk azt is, és megpróbáltuk megismerni a gyermekkereskedelem mögöttes indokait. Ezzel kapcsolatban felmerült bennem egy kérdés. Az, hogy a gyermekkereskedelemre le tudjuk-e szűkíteni az emberkereskedelem jelenségét, és hogyha harmadik országokból érkeznek ezek a gyermekek, akkor vajon honnan legfőképpen? Elnök, köszönöm szépen az érdekes kérdéseket, illetve felvetéseket, és nem tudom, hogy esetleg most uh, tudna-e válaszolni a meghívott vendégünk, esetleg össze tudná uh, foglalni ugyanakkor a prezentációját. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon érdekes kérdések merültek fel. Megpróbálom összefoglalni, illetve megpróbálok válaszolni minden feltett kérdésre. Kezdeném a harmadik országok kérdésével. Ez nagyon fontos annak érdekében is, nem csak a mai ülés szempontjából, hanem eh, szélesebb kontextusba helyedve is. Az külügyi szolgálat készített egy anyagot az emberkereskedelemről. 2009-ben a svéd elnökség alatt fogadták el ezt a jelentést. Közben már 2012. decemberében a végrehajtási jelentés is elkészült. A tagállamok, azaz a tanács elkészítettek egy listát a prioritás országokról, tíz ország van ezen a listán, és van egy listánk a régiókról is, valamint van egy listánk ránk, nevezzük így azokról, akik hajlandók velünk együttműködni az emberkereskedelem kapcsán. Hogyan készült el ez a lista? Ez fontos több kérdésre adandó válaszom szempontjából is adatok, a saját adatgyűjtésünk, idei adatgyűjtésünk volt az egyik forrás, azután Europol, a Frontex, a Nemzetközi Migrációs Hivatal, az ILO, az UNODC, és még néhány más forrásból származtak az anyagok. Ez a tíz ország, tehát az, azok, amelyekre elsősorban koncentrálnia kell az EU-nak. Jelenleg folyik a konzultáció a külügyi szolgálattal, és arról, hogy a bizottság hogyan tud ehhez hozzájárulni, hogy javuljon a helyzet, hogyan tudunk koncentráltabban vizsgálódni, és megfelelő módon kezelni ezt a problémát. A következő kérdés konkrétan a gyermekkereskedelemre vonatkozott. Az előzetes adat adatainkból arra következtettünk, és ezt már jeleztem, hogy ezek indikatív adatok, a tagállamoktól, amit kapunk, olyan adataink vannak, 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan. De ilyen kérdés esetében ez tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsa. Azt 15 százaléka az áldozatoknak gyermek, 12%-uk lány, 3% fiú. Jelen pillanatban a tapasztalataink fele, konkrétan a vizsgálatásaink fele kimondottan a kereskedelemmel foglalkozik. Készül egy közleménye és a bizottságnak erről, és egy tanulmány is készül az ICMPD megbízásából, a kényszer koldultatás témakörében. Nem tudok számokat adni, ugyanis elemezzük ezeket az adatokat még, de a következő két hónapban már tesszük az adatokat, és akkor pontosan, pontos számokkal látni fogják, hogy melyik országból hány gyerek érintett. Annyit most is el tudok mondani, hogy a gyermek kereskedelem áldozatai közül a többség EU állampolgár, és őket elsősorban kényszer koldultatás céljára rabolják, vagy viszik el. Az ICMPD most fogja véglegesíteni ezt a tanulmányt. Hogy tudok-e mondani konkrét számokat? Bárcsak tudnék, de sajnos nem tudok. És különösen ebben a szakbizottságban önök gondolom nagyon jól tudják, hogy mennyire nehéz eh, számokkal előállni, amikor olyan dolgokról van szó, amelyek eh, jellegükből adódóan szervezett bűnözéshez kapcsolódnak. De koncentrálunk erre, több projektünk, tehát is finanszírozunk, és a nemzeti eh, rapportőrökkel vagy hasonlókkal, akik működnek a tagállamokban, együtt megpróbáljuk az adatgyűjtés minőségét javítani. Reméljük, hogy a következő szakaszban, ugye most az első kísérleti projekt van, de reméljük, hogy két év múlva mindent megtesszünk annak érdekében, hogy javuljon az adatgyűjtés. hogy romlott-e a helyzet. Valaki kérdezte, hogy az Európollal folytatott együttműködés hatására az adottunk, vagy azért, mert egyszerűen a e, több e, szélesedett az emberkereskedelem. Nos, mind a kettő azt mondanám, tehát e, sikeresek voltak a különböző intézkedések, a tagállamok együttműködése, hiszen a tagállamok is felismerték, hogy ez az egyetlen lehetőség az előrelépésre. De azt gondolom, az is lehet, hogy nőtt az emberkereskedelem áldozatainak a száma. Nincsenek számaim erre, és ez az önkérdéséhez is kapcsolódik. De azt gondolom, hogy válságos időszakokban eh, egyre több a kiszolgáltatott ember, és az egyenlőség, egyenlőtlenség eh, kérdésére is ezt mondanám válaszul. Nagyon sok civil szervezet, eh, más szervezetek megpróbálják vizsgálni, hogy mi az emberkereskedelem oka, és például azt mondják, hogy háborús vagy konfliktusok által sújtott régiók különösen sok kiszolgáltatott ember azután az egyenlőtlenség, nemek közötti egyenlőtlenség, a nemek ellen irányuló erőszak, de a mindent lefedő fő ok a szegénység miatti kiszolgáltatottság, és ez az EU-ban is tetten érhető. Most nem akarok itt csoportokat megnevezni, de amikor kiszolgáltatottak az emberek, akkor, akkor valóban sebezhetőbbeké válnak, és jobban áldozat, könnyebben áldozatokká válhatnak. Persze nem híresztelésekből származnak az adataink. Persze az is előfordul, hogy valaki munkát keres, és most a, nem a fekete munkásokról beszélek, hanem azokról, akik mondjuk először hallottak valamit, hogy valahol dolgozni lehet, legális vagy illegális munka közvetítőnél, és utána már nincs beleszólásuk a munkakörülményeik a tekintetében, vagy hogy hol laknak, nem tudnak elmenekülni, és vagy fizikai, vagy más módon fenyegetik őket. Például azt mondják, hogy meggyilkoljuk, a, megöljük a családodat. Nagyon sok bizonyítékunk van ilyen esetekre. Kiszolgáltatottság, okok, kapcsán, ugye valaki említette a keresletet is. Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, amivel a, jelenleg a bizottság foglalkozik. Többféle módon is foglalkozunk eh, a kereslet kérdésével. Először is a kutatás főigazgatóság egy fél milliós tanulmányt végeztetett több egyetemmel, hogy jobban megértsük a kereslet kérdését. Az emberkereskedelem áldozatai, akár szexuális célú kizsákmányolás, akár munka kizsákmányolás áldozatai, van irántuk kereslet el kell készítenünk egy jelentést, amiben foglalkozunk azzal, hogy esetleg kriminalizálódnak, vagy esetleg büntető jogilag felelősségre lehetne vonni a keresleti oldalon állókat, hogyha tudják azt, hogy egy ember kereskedelemnek áldozatul esette embert zsákmányul ki azzal, hogy, hogy igénybe veszi a szolgáltatásait. Ezen a területen persze az EU-nak a büntetőjog területén nincs felhatalmazása, de a bizottság tudja, hogy van közvetlen kapcsolat a prostitúció és az emberkereskedelem között. És ha van ilyen kapcsolat, ami időnként egy nagyon szoros kapcsolat, százalékos arányát tekintve is, a bizottság az irányelv segítségével fogja nyomon követni a fejleményeket. A bizottság márciusban New Yorkban szervez egy találkozót, ahol a nők, lányok, mint áldozatok lesz a, a témája ennek a konferenciának, és láthatják, tehát, hogy komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nigéria, Kína, elnézést, itt nem értettem meg, hogy mi volt a kérdés hova térnek vissza az emberkereskedők, akik Nigériából és Kínából érkeztek. Ugye nem tudom megnevezni, hogy melyik országok, de biztos, hogy bizonyos országokról van itt szó. Tehát a szexuális kizsákmányolások áldozatul esett nigériai nőket alapvetően három-négy országba viszik, nem bármelyik országba. És ugyanez vonatkozik Kínára is. Ami a szervezett hálózatokat illeti, itt az Európa adatait nem olvashatom fel önöknek, de 2011-es jelentésében az Európol nagyon világosan rámutat bizonyos országokra, megnevez bizonyos országokat, ahonnan az emberkereskedők jönnek. Hogyha az unión kívüli országokat veszük, ugye az unió belüli ország az egy más dolog, de hogyha összehasonlítjuk eh, az eh, közé tett eh, listánkon a, a prioritás országokkal, akkor itt látszik a szoros kapcsolat. Tehát van ilyen kapcsolat a bűnözői hálózatokkal is, nyilvánvalóan, hogy ez elég logikus. A tagállamok közötti együttműködésről szólva. Értem, hogy egyre erősödik az együttműködés, mert a tagállamok saját maguk is egyre jobban együtt akarnak működni. Nem mindenki mindenkivel, ez inkább kétoldalú együttműködés. Időnként a közös nyomozó e, csoportokkal a bizottság is e, ezt erre buzdít. És hol áll le ez az egész, amikor e, bírósági eljárás indul? Nagyon sok több projektünk is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Amikor eljut a bírósági szakaszba az ügy, vagy nehogy Isten még akár az ítélet hozatalig, akkor egyszerűen leáll minden. Nagyon kevés ítélet születik. Az irányelv átültetésének a határideje 2013. április 6-a. És komoly jelzéseink vannak arra, hogy a, növelni lehet e, a bíróság eljárások számát e, úgy, hogyha nagyon súlyos szankciókkal sújtják, e, súlyos büntetésekkel sújtják az emberkereskedőket. Tehát remélem, hogy áprilisban, amikor lejár a határidő, utána jobban nyomon tudjuk követni, hogy mi történik ajánlásaink kapcsán, ugye az én konkrét ajánlásom az lenne, hogy úgy nézzék, vizsgálják ezt a kérdést, ami egyébként a kérdésekből kiderült, hogy így van, hogy átfogóban, szélesebb kontextusba helyezve. Most a 2002-es rendeletet felváltotta az irányelv, és bűnüldözési megközelítést alkalmazunk. A bűnüldözés önmagában, ami az elmúlt, a keret határozat elmúlt tíz éves története mutatja, és amit a tagállamok is elmondanak nekünk, tehát ez azt mutatja, hogy elég jól működött. Foglalkozni kell a megelőzéssel, egyre jobban az áldozatvédelemmel, az áldozatoknak nyújtott segítséggel, hiszen végül is az IOM-től azt az információ, olyan információkat kaptunk, hogy az áldozatok kat, amikor visszavitték a származási országokra, akár EU-n belül, akár EU-n kívül, utána sokszor megint áldozatai lesznek az áldozatkereskedelemnek. Tehát biztosítani kell, hogy az áldozatok tudjanak integrálódni a társadalomba. 2012-es júniusi tanulmányában a bizottság pontosan rámutat erre, mi tehát arra, hogy koordináltabb fellépésre van szükség a tagállamok számára 40 ilyen fellépést dolgoztunk ki, a bírósági eljárás alávonás, hogy csak egyet nevezek, és a tagállamok együttműködnek velünk ezen erőfeszítéseinkben. Köszönöm szépen, hölgyem! A világos választ a válaszokra, és azt a, látható elmélyültséget, ellen foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk mai napon. Most rátérünk a második körére a meghallgatásnak. Tavarius úr fogja átvenni tőlem az elnökséget. Dear colleagues, thank you very much. Good afternoon. To... Kedves kollégák, köszöntöm Önöket, és köszönöm Demeter Kirkhopnak, <clears throat> hogy elfogadta a meghívásunkat. Második körében mai meghallgatásunknak az adatcseréről fogunk beszélni harmadik országokkal, a magas szintű bű, szervezett bűn cselekmények elleni harcban szenyor Raúl Hernández Isaera úr az előadónk, aki a Barcelonai International Studies intézet szakértője, és különösen annak a témának a szakértője, hogy hogyan lehet Oroszországgal együttműködni a szabadság, igazságosság és biztonság térségének témáiban. Megadom most önnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a Krim bizottságnak, hogy meghívott. És eh, hogy megoszthatom így most önökkel egy felmérésünk eredményét arról, hogy Oroszországgal milyen az együttműködésünk a közös térségekben. Dolga, Volga Potyomkinával írtam közösen ezt a felmérést az Orosz Tudományos Akadémia szakemberével, és eh, a European Studies intézet más munkatársainak segítségével. Az EU-Oroszország együttműködés a négy térségben már régóta képezi a kutatás tárgyát. A 90-es évek óta merült föl egyáltalán ez az együttműködés, és felmérésünk címe is tükrözi azt, hogy ö, jelentősen megnőtt ez a fajta tevékenység a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, és a külügyi szolgálat felállása óta pedig különösen. Röviden áttekinteném, hogy milyen tanulságokat sikerült levonnunk. Előre bocsátom, hogy a szervezet bűnös, bűnözés elleni harc területén folytatott együttműködésünk Oroszországgal még nem túlzottan kiterjedt, inkább csak csírájában létezik még, de nyilvánvaló minél jobbá válik, annál nagyobb a hozzáadott értéke. Ez a felmérés megpróbált számos beszélgetés, interjú alapján megpróbálja megvilágítani ezek alapján a helyzetet, és nem csak az EU-val foglalkoztunk, hanem Oroszország egyéb partnereivel is. Röviden bemutatnám, hogy az előadásom hogy épül föl. Tehát először a fő célokat és tanulságokat fogom bemutatni, utána azt a normatív keretrendszert, amelyen belül a három ö, területen az együttműködés zajlik, utána pedig az intézményi keretrendszert, majd a különböző politikai alterületeit a JLS együttműködésnek. A JLS, az a Justice, Liberty és Security rövidítés lesz a következőkben. És azt, hogy hogyan sikerült az úti tervet megvalósítanunk, ahogy a sejtető korlátozott egyelőre a megvalósítás hatékonysága, de azért néhány eredmény felmutatható. Melyek voltak a céljai ennek a felmérésnek? Fel akartuk mérni azt, hogy a roadmap-ben elfogadott prioritásokat mennyire sikerült Oroszországgal folytatott együttműködésünkben megvalósítani. Elemezni kívántuk, kívántuk azt, hogy ahol nem jó az együttműködés Oroszországgal, ott annak mi az oka. Ezt eh, a felmérés egyébként az önök Libe bizottsága kérte tőlünk, és tudom, hogy a Krim bizottság tagjai közül többen a Libe bizottságnak is tagjai, sőt a parlamenti orosz EU eh, e vegyes bizottságnak is. Tehát eh, az tudható volt, a Libe Bizottságtól tudtuk, hogy az EU-orosz együttműködésnek mik a gyökerei, de azt is megtudtuk részben tőlük, részben a saját felmérésünk eredményeképpen, hogy mik a hiányosságok. Ugye az emberi jogok tiszteletben tartása képezné az együttműködés alapját, ezzel mi a baj, és mi a baj intézmény szinten, milyen intézményes keretek hiányoznak ahhoz, azok a konfigurációk, helyi intézményi mixek, ha fogalmazhatunk így, amelyek szükségesek lennének a jobb együttműködéshez. Előre jeleztem, hogy hiányos az együttműködés, a visszafogadás, a határ ellenőrzés, területén. Ezek ugye olyan területek, amelyek már nem szigorúan az emberi szabadságjogokkal kapcsolatosak, hanem más területekre is kiterjednek, mint például a víza liberalizáció. A kölcsönös bizalomra épülne ez az együttműködés, illetve a stratégiai feltételesség elvére, ami az EU részéről ö, támasztott követelmény, és amely miatt aztán sok minden mégsem működik, pont emiatt. Számos találkozó volt mindkét fél szakemberei, leültek már egymásra többször. Ezt az elvett koncepciót tekintettük mindig is elsődlegesnek az EU részéről. Nos, nézzük meg, hogy a normatív keretrendszer mennyiben segíti a célokat, honnan, hová tartunk, hova lehetne még eljutni. Van egy jogilag kötelező együttműködési keret, ez a partnerségi és együttműködési megállapodás, amely 1997-ben lépett hatályba, amely azonban 8. fejezetében csak nagyon ö, lazán írja körül, hogy mire irányulhatna az együttműködés, tehát a jogilag kötelező jellegeinek nem felel meg. 2007 óta az EU és Oroszország folyamatosan tárgyal arról, hogy hogyan lehetne ezt a partnerségi együttműködési megalapodást kiváltani egy jobb, szorosabb, átfogóbb együttműködési formával. A jogilag nem kötelező keretekről szólva, ugye tudjuk, hogy 2003-ban volt Szentpétervárott egy csúcs találkozó, amelynek ez volt a témája, a GLS együttműködés, és ott fogalmazták meg azt az időtervet, amely mindmáig ugye érvényes, és amelynek az eredményeit vagy eredménytelenségét volt feladatunk felmérni. Ezek tehát a politikai jogalkotási keretek. A stokholmi program is ide tartozik, amely hangsúlyozza, hogy Oroszország az EU-nak stratégiai partnere, és a külügyi politikában is igen fontos partnere a JLS területén, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta különösen, amióta a külügyi szolgálat felhatalmazott arra, hogy az unió nevében szerződéseket, megalapodásokat kössön harmadik tagállamokkal. Nos, ha ezt leszögeztük, akkor most rátérhetünk az EU orosz intézményi keretrendszer lehetőségeire, korlátaira. Minden eddig lezajlott találkozó a JLS területén a, az állandó partnerségi tanács keretén belül jött létre. Ez egy adhok konfiguráció, és ha összevetjük a Permanent Partnership Council, a PPC által adott lehetőségeket, illetve annak albizottságai által adott lehetőségeket a szomszédsági politika területén, a, az albizottságok sokkal hatékonyabbak, jobban strukturáltak, mint maga az ernyőszervezet az albizottságokban lehet a minisztériumok szakemberi szintjén érdemi konzultációt folytatni, mint például a belügyi minisztériumok között ez sokszor meg is történt. Itt azt kell hangsúlyozni, <clears throat> hogy az albizottságok tehát hatékonyabb a tárgyalásoknak, mint a PPC-k. Ezekhez szerencsére szakmai és kevésbé politikai természetű találkozók, de csak nagyon konkrét, például a vízum, könnyítési témák ö, ügyét fedik le, és a jelentésünk egyik fő tanulsága az, hogy a vezetői szintű találkozókat, ezeket az albizottsági találkozókat ki kéne terjeszteni számos egyéb speciális területre is. Az utolsó PPC találkozón az orosz fél is hangsúlyozta, hogy érdekelt lenne egy évenként megtartandó albizottsági találkozóban valamennyi együttműködési területen. Ehhez nekünk is, a külügyi szolgálatnak is jobban kéne koordinálnia GLS tevékenységét, és ebben a parlament is érintett, hiszen a bizottsági főigazgatóságok, a DG Home, a DG Just, a külügyi szolgálat, és az ezeknek megfelelő parlamenti bizottságok, illetve európai ügynökségek mind-mind mozgósíthatók lehetnének a roadmap végrehajtásának felgyorsításában a Frontex, a CEPOL, a Europol mind eddig is érintettek voltak, de még aktívabbak lehetnének. A Lisszaboni szerződés megvalósításában, tehát itt bőven lenne még tennivaló. Miután most akkor bevezettem a témát, beszéltem az intézményi és jogi keretekről. Engedjék meg, hogy áttérjek a legrelevánsabb politikai területek eredményeire. Azokra a területekre, ahol tényleg eredményeket értünk el, mint például a visszafogadási megállapodás. 2007-ben született az első ö, megállapodás, egyik fél sem sérelmezett ö, különösebben semmit, a végrehajtásban, tehát annak a végrehajtása működik. Az egyetlen hiányosság, kihívás talán az, hogy a tranzit migránsok nemzetiségének megállapításában nem sikerült eléggé hatékonyá tenni az együttműködést. Ugye az Oroszországon keresztül az EU-ba érkező migránsok identitását gyakran nehéz igazolni. Itt ugye a határellenőrzési rendszerek fokozottabb együttműködésére lenne szükség, a Frontex és az orosz határ ellenőrzés együttműködésére. 2006-ban történt már egy munka megállapodás a két szervezet között, amely megállapodásba torkollott a kapacitás építésben, a migráció menedzsment területén illetve a határ kijelölés kérdésében, ugye ez még, még ez is kérdéses volt Oroszország és a balti államok között, vannak határviták, Litvániával, Lettországgal Oroszország megállapodott, Olaszország, Észtországgal is új lendületet vett a tárgyalás. Nagyon sok együttműködési terület van tehát, amit látják, de sok területen nagyon korlátozott volt az előlépés. A víza könnyítés, ugye a Schengeni vízumok megadása orosz polgár, állampolgároknak témájára korlátozódott. Ez egy nagyon fontos téma mindkét fél számára, hiszen tükrözi a vízaliberalizáció azt, hogy más politikai területeken a GLS-en belül mennyire sikerült előrelépni. A közös térségeken belül azt látjuk, hogy a dokumentumok, okmányok megbízhatósága, biztonságossága, a biometrikus útlevél, a, a migráció közös kezelése, visszafogadási egyezmény a, a közös nyilvántartások kezelése, a szervezet bűnözés szempontjából ez ugye nagyon fontos lenne, illetve a közrend védelme, és a kevésbé jól definiált alapjogok nemzetközi érvényesülése területén lehetne, van részben együttműködés a technikai követelményekről, ha sikerül megegyezni, akkor Oroszország azt ígérte, hogy áttérhetünk egy EU-orosz vízakönnyítési általános megállapodás aláírására. De hol tartunk most ebben? Miközben Oroszország azt hangsúlyozza, hogy az EU részéről ez pusztán csak politikai döntést igényelne, és az oroszok nagyon szeretnének ezen a területen előrelépni, az EU azt mondja, hogy ennek a technikai komponensei nem valósulnak meg az orosz fél részéről. Tehát más a megközelítésünk. Ők politikai jelentőséget tulajdonítanak a témának, meg technikai akadályokra hivatkozva nem mozdulunk. A vízakönnyítési rendszer, amely egyébként 2007-től végül is beindult, csak konkrét kategóriákban bizonyos speciális feltételek teljesülése esetén ö, működik, és hat ö, arra, hogy orosz polgárok hogyan juthatnak az EU-ba ezt egy új megalapodásnak kéne szabályoznia, hogy szélesebb körül lehessen. Ehhez a parlament, az önök hozzájárulása is szükséges lesz egyébként. Ehhez a 2009-es vízumjogszabályok alkalmazására lenne szükség. Na most itt kiderült, hogy kölcsönös a bizalmatlanság a két fél között, miközben az EU nem szeretné azt, hogy bizonyos szolgálati útlevő kategóriák létrejöjjenek, az orosz fél arra hivatkozik, hogy például ugye repülőgép személyzetek esetében ez már működik, az ilyen típusú víza megadása, de itt az EU nem hajlandó elépni, hogy ez kiterjessze más szakmai csoportokra. 2006-ban született egy tanácsi parlamenti közös rendelet a helyi kishatár átlépés egyszerűsítéséről, ugye a határ mentén élő polgárok életének megkönnyítése érdekében, de a Leningrádi térségben, ami ugye egy exklávé, külön rendelkezésekre volt szükség Lengyelország és Oroszország között, hogy ez úgy, ahogy működhessen. Az egész oblast, a Kaliningrádi régió részt vesz ebben a megállapodásban, és egy hasonlót aláírt az orosz fél Norvégiával is. Ugye Norvégia Schengen társult ö, állam, ahol alkalmazzák a Schengeni szabályokat, anélkül, hogy tagjai lennének. Ennyit sikerült tehát elérni. Ami a kábítószer elleni harc területén meglévő együttműködést illeti, itt egy európai ügynökség, az EMCDDA érintett, amely orosz megfelelőjével, az FSKN-nel kidolgozott egy együttműködési keretet. Alá is írtak, vagy hát nem, már nem ők, hanem a magasabb szervezetek, 2013-ra vonatkozóan egy szándéknyilatkozatot, hogy 2013-ban majd végső megállapodás születik. Egy másik bonyolult kérdés a migráció és a menedék jog területén levő együttműködés. 2011-ben voltak az első egyeztetések, és ebből aztán tematikus együttműködés indult meg, de még az operatív együttműködés nem bontakozott ki. Mindenki, akivel ebben a témában egyeztettünk, azt mondja, hogy szükség lenne az operatív fázisba való átmenetre. Nem csak eszmét kéne cserélni az oroszokkal, hanem konkrét megállapodásokra lenne szükség, mondják sokan. De ez még nem történt meg. A határokon átnyúló szervezett bűnözés témájáról beszélnék most. Ahogy elmondtam már a bevezetőben, itt sem sikerült még sokat elérni, de azért van némi együttműködés az orosz féllel. A fő keretei ennek az együttműködésnek, a fő eszközei elvileg megvannak, hiszen van egy együttműködési megalapodás az Európol és Oroszország között 2003-ban, az információ cseréről, a bevált gyakorlatok cseréről, kölcsönös szakmai látogatásokról megállapodtak a felek, Sőt, a Europolnak létre is jött egy oroszországi kihelyezett irodája. Az orosz belügyminisztérium a CEPOL-lal megalapodást kötött a közös rendőrképzésről 2012-ben, és a bűnözés területén is történt előrelépés, bár itt még a definíciók szintjén van az együttműködés a közös definíció kialakításánál tartunk. Több szakértői találkozó volt már, de Oroszország nem hajlandó aláírni az Európai Konvenciót a kiberbűnözésről, és így az EU nehéznek látja az előrelépést. mi segíteni az együttműködés fellendítését? A Europol és Eurojust-tal kéne aláírnia egy közös megalapodást. Erre irányuló kezdeményezések már voltak, de Oroszország egyelőre nem felel meg az Európa tanácsi normáknak az adatvédelemről, és így ezért nem tudunk tovább lépni. Olaszország nem ratifikálta az Európa Tanács bűnügy bűnügyi együttműködésről és korrupció ellenes harcol, harc területén történő együttműködésről szóló ö, dokumentumát, már pedig ennek az aláírása alapvető feltétele lenne az igazságügyi és végrehajtási együttműködésnek. a a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni harcnak más aspektusai is vannak, úgy főleg itt ugye a korrupció ellenes fellépés lenne egy érzékeny téma. A következő dia az emberi jogi témák területén működő, illetve nem működő együttműködésről szól. Ugye a Justice, Liberty and Security területén az együttműködés ehhez az alapjogokról kéne először megegyezni, és mindkét fél itt meglehetősen kimért és tartózkodó. Amint önök is tudják, az EU-orosz emberi jogi együttműködésnek 2005-ös kezdeményei sírjaiban maradtak, Nagyon korlátozott itt az eredmény. Az Európai Parlament is ö, felszólította a feleket intenzívebb együttműködésre, konzultációra, és legalább egy felváltva Brüsszelben és Moszkvában megtartandó emberi jogi rendszeresített konzultációra. és hát mindez mindmáig nem jött létre. Itt azonban el kell mondani, hogy az utolsó ö, állandó partnerségi tanácsülés Nikóziai múlt októberi tanulságai azt mutatják, hogy a felek elmozdultak afelé, hogy elfogadják kölcsönösen a, az igazságügyi függetlenség elvét, tehát egymás függetlenségének elismerése felé elmozdultak, és itt hivatkoztak a jogállamiságra, az emberi jogokra, de a demokrácia előre mozdítása című fejezetben nem történt előrelépés. Amikor a víza liberalizációról beszéltem, ugye említettem már, hogy az emberi jogokra ott is hivatkoznak nagyon laza módon. Mindkét fél azt mondja, hogy elkötelezett az emberi jogi együttműködés iránt, de azt egyik fél sem mondja meg, hogy ez meddig megy el, meddig mehet el ez az együttműködés. Ha analógiát szeretnénk vonni a vízaliberalizáció ö, és tárgyalások, ö, Ukrajnával, Moldovával folytatott ö, tárgyalások és az orosz félre folytatott tárgyalások között, akkor azt látjuk, hogy az orosz félre döcög a legjobban, vagyis hát a leggyengébben halad előre a tárgyalás, mert még semmilyen jogalkotás nem történt a vízaliberalizációs liberalizációs együttműködés keretében. Rátérnék a következtetéseimre, azt hiszem itt az ideje. Talán betartottam az időmet is. Amit eddig elmondtam az emberi jogokról és azokról a bizonytalanságokról, fenntartásokról, amelyek jelentkeznek az együttműködésben, nos, az egyértelműen megfogalmazható önök előtt abban, hogy továbbra sem transzparensek az EU-orosz tárgyalások. Mert egyik fél sem akarja, hogy nyilvánosságra kerüljenek teljes körűen az, az üléseik következtetései. Például a vízum liberalizációra vonatkozó ö, közös álláspontokat soha senki nem publikálta, ezeket mi csak közvetett forrásokból tudjuk egyáltalán, hogy körülbelül hol tartanak a tárgyalások. Tehát a tárgyalások átláthatósága nagyon alacsony szintű, ha finoman akarok fogalmazni. Első fő következtetésem. A roadmap végrehajtásában sokkal többet kéne tenni a szabadság, biztonság területén. A vízumliberalizáció területén a végrehajtása azon elfogadott intézkedéseknek, amelyek már megfogalmazódtak, akadozik. A dokumentbiztonság, a technikai megbízhatóság. Gyakorlatilag nem létezik közös definíciója a szabadságnak, a liberty-nek, már pedig ugye az elbetű ezt jelenti. Az önök parlamentje eh, tudná ezt jól definiálni, önök elfogadtak a legális eh, migrációról, a kék kártya kapcsán számos jó szöveget, de vagy a szezonális munkavállalók kapcsán. Ezek az intézkedések, megfogalmazások, jogi fellépések, amelyeket az EU bevitt a tárgyalásokra, és amelyek témaként elfogadhatók az orosz fél részére is, területén az oroszok semmit nem léptek előre. A harmadik országokkal is még szinte jobban előlépünk, mint az orosz féllel. Ezeket a témákat föl kéne venni a GLF napirendre. A szabad mozgás, a szabadságok, általában a szabadságok, jogok az orosz fél számára gyakran nem kedvelt és érthető koncepciók. Tehát miért nincs előrelépés? Nincs politikai bizalom kölcsönös szinten. A szakértői szinten meg lenne, de a politikai feltételesség miatt a szakemberek nem tudnak előrelépni. Oroszországnak ugye arra, hogy nyilván, hogy valaha EU tagállam legyen, így tehát aszimmetrikus marad a kapcsolatrendszer, és ahhoz, hogy előrelépés történjen, ahhoz bizalomépítő intézkedésekre lenne most első körben szükség. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagy érdeklődéssel várom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A koordinátoroknak adnám meg először a szót. Tudom, hogy Faján asszonynak problémái vannak, mert szorítja az időt. Borgéció úr is szeretett volna hozzászólni, illetve Newton Dunn úr. Borgéció úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen a felszólalónak, a szakértőnek ezeket az érdekes gondolatokat. Én most egy olyan aspektusra szeretnék koncentrálni, amely számomra különösen fontos. A pénzmosásra gondolok konkrétan, illetve az illegális finanszírozási forrásokra. Azt hallhattuk, hogy nagy valószínűséggel különböző gyanús tőke források, amelyek nagy valószínűséggel Oroszországból, méghozzá illegális forrásokból érkeznek Európa felé. Nos, sajtóegyesül, sajtóértesülések szerint még létezik egy 27 milliárd eurós orosz letét a ciprusi bankokban is. együttműködés szempontjából Európa és Oroszország között megközelítették -e ezt a kérdést, tehát megpróbálták-e ezeket a fontos kérdéseket felderíteni, ugyanis azt láthatjuk, hogy például a Côte hatalmas orosz beruházásokat láthatunk, és ez így van a olasz rivérán is. Nagyon gyakran ezeknek a befektetőknek a háttere az nem igazán ismert, és hatalmas befektetésekről van szó. Tehát nem tudom, hogy itt esetleg valamiféle hírszerzési együttműködést ezzel az érzékeny témával kapcsolatban életbe lehetne léptetni. Morvai? Morvai asszony. Thank you very much. As I understand... Köszönöm szépen. A jelentés címéből kiindulva arról beszélünk, hogy az EU hogyan működik együtt Oroszországgal a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Örülök, hogy ön az utolsó mondatában a kölcsönösségről beszélt és az együttműködésről. Én nagyon érzékeny vagyok erre, és kelet-európai országból érkeztem, és a rendszerváltozás után sokszor nyugatiak jöttek hozzánk, és kioktattak minket, hogy nekünk mit, hogyan kell csinálni. Tehát is lehet, hogy kicsit túlérzékeny vagyok. Ön felvetette az emberi jogok kérdését Oroszországban, nem mondanám, hogy ott nincs probléma az emberi jogokkal, de az Európai Unióban um, is van, vannak a legnagyobb problémák az emberi jogokkal. Hogyha a YouTube-on megnézzünk néhány videót, um, sokkoló, horrorisztikus filmeket látunk, arról például, hogy Spanyolországban és néhány más országban, eh, például Magyarországon 2006-ban a rendőrség milyen brutálisan lépett fel az utcán eh, tüntetőkkel szemben, eh, a, akik a megszorító intézkedések ellen tüntettek. Tehát nem tudom, hogy pontosan mi a, milyen kontextusba helyezzük ezt a konkrét együttműködést, amikor is ki akarjuk oktatni az oroszokat az emberi jogokra. Ugyanilyen, diszkriminá- mint a diszkrimináció ügyében, mi a köze a diszkriminációnak ehhez. Ne értsenek félre, én diszkrimináció elleni küzdelem harcosa vagyok, különösen a nemi alapú megkülönböztetés ellen küzdök mindig, de ami Oroszországot illeti, nekünk, az a nyugatnak is sokat tanulni valója Oroszországtól, például munkahelyen a, ne legyen diszkrimináció, vagy a közéletben a megkülönböztetés hiánya. Kicsit tudna nekem beszélni erről, tehát hogy mi a helyzet itt az emberi jogok kérdésével? A másik kérdés teljesen egyértelmű volt, a igazságszolgáltatás függetlenségének a kérdése, de ami a diszkriminációt illeti és az emberi jogokat, ennek mi köze az EU együttműködéshez, amikor is Oroszországgal a szervezett bűnözés elleni küzdelemben akarunk együttműködni? Kriton Dan úr. Köszönöm. Lenyűgözően írta le ezt az egész helyzetet, és miközben önt hallgattam, feltűnt, hogy ez egy nagyon jó keret, de úgy tűnik, hogy gyakorlatban nem működik politikai akarat hiánya miatt, valószínűleg az oroszok részéről nincs meg a politikai akarat, nem a mi részünkről, és ez nagyon komoly dolog. Amivel én külön foglalkozom, az a cigarettacsempészet. Oroszországból, Belarusból, Ukrajnából érkezik a cigaretta. Kaliningrád egy remek hely a cigarettacsempészek számára, jól ismert márkákat, orosz, kelet-európai márkákat is csempésznek. Tehát a benyomásom az volt, hogy nagyon sokat dolgoztak, hogy létrehozzák ezeket a kereteket, de valóságban ez nem működik vagy védje meg magát, és mondja azt, hogy működik, hogy jobban működik, mint ami az én benyomásom volt. Köszönöm szépen. Még néhány kérdést én is szeretnék feltenni. Először is, ami a pénzügyi bűnözést illeti és az EU tagállamokat használják fel pénzmosás és más pénzügyi bűncselekményhez, amelyek hát oroszok, Oroszországból kiinduló bűncselekmények. De nézzük meg a visszafelé utat. Nemrég azt olvastam, hogy Ciprus a harmadik legnagyobb külföldi működő, tökte, működő tőke befektető Oroszországban. Ez szinte hihetetlen, ugye egy fél, fél szigetről beszélünk, külön írva a fél szigetet, és többet fektetnek be, mint a világ nagyhatalmai. Ez szinte hihetetlen. Ciprus önmagában a harmadik legnagyobb külföldi működőtőket befektető Oroszországban. Ez csak az magyarázhatja, hogy Ciprust felhasználják sok orosz szennyes pénzt folyatnak át Cipruson, és aztán vissza befektetik Oroszországban. Van-e olyan a toolboxában olyan eszköz, amivel ezt fel tudnák térképezni, fel tudnak tárni. Ugye most a bankuniót szeretnénk létrehozni, és lesz EU szintű közös felügyelet. A másik kérdés az Európa Tanácssal függ össze. Ha az Európa Tanács szerepe hasznos volt-e, segítettek-e a probléma kezelésében? Oroszország nem tud ugye az EU-hoz csatlakozni, ezért kell egy olyan ernyőszervezet, amelyben Oroszország és az EU is benne van, ez lenne az Európa Tanács, és itt próbálunk meg együtt működni ezen más keretek között. Amit ön elmondott, és ez az utolsó megjegyzésem, azt szeretném tudni, hogy valahogy jól értettem el, amit ön mondott. Úgy tűnik, hogy vannak eszközeink, de nem tudjuk ezeket jól alkalmazni, felhasználni, nem használ, tudjuk használni ezeket az eszközöket. A kérdés tehát az, hogy ugye említette, hogy hát korlátozott mértékű előrelépés történt. Inkább talán visszalépés történt, és nem előrelépés. Well, thank you very much, Mr. Chairman. And... Köszönöm Köszönöm szépen a felvetett kérdéseket, ugyanis ezek mind lehetőséget biztosítanak arra, hogy el tudjam magyarázni, hogy miket is vett fel a tanulmányunk. Ami a pénzmosást illeti, fel akartam hozni valóban én is ezt a témát, pontosan azért, mert egyelőre nincsen együttműködés az Európai Unió és Oroszország között ezen a területen. Ami pedig a formális struktúrát illeti, hát ezen belül a pénzmosás témája nem merült fel, és az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok megpróbálja ezt a témát napirendre tűzni, de egyenlőre ez nem egy olyan kérdés, amelyről múlt időben beszélhetünk, mert eddig nem volt ilyen jellegű együttműködés. Úgy gondolom, hogy azok a az eszközök, amik leginkább meg tudnák változtatni a helyzetet, az az Europol és az Eurojust működésének feltételeinek megváltoztatása lenne, és ugyanis csak akkor lehetne az együttműködést megkezdeni, javítani, hogyha ezen a körön belül próbálnánk először megpróbálni megoldani a felmerült kérdéseket. Teljes mértékben egyetértek a felvetésekkel, és valóban én is úgy gondolom, hogy a jelentésünkben ugyanezen a vonalon helyezkedünk el, mint ön, főként a diszkriminációmentesség az emberi jogok kérdésének tekintetében, hiszen stratégiai értelemben az Európai Uniónak az lenne a legjobb, hogyha egész egyszerűen beismerné azt, hogy az Európai Uniónak saját problémái is vannak ezen a területen. Jelenleg a helyzet felmérése történik mindkét oldal részéről, az orosz fél részéről, ahol leginkább politikai megfontolások lépnek életbe, hiszen az oroszok kritikával illetik az Európai Uniót, a lett és észt országi orosz kisebbség helyzete miatt. Tehát itt nagyon sok feltételesség van. Oroszország rendkívül érzékeny bármiféle kritikával kapcsolatban, amely az emberi jogi helyzetet illeti. Ami hát persze érthető, hiszen itt nagy emberi jogi problémák vannak, legalábbis a független szervezetek szerint. Minden esetre szereti azt is hallani, hogyha az Európai Unió önkritikát gyakorol. Itt igazából nem egyfajta kioktató stílust kell Oroszországgal kapcsolatban alkalmazni, ezzel teljes mértékben egyetértünk az ön véleményével. A csempészet, és főként Kaliningrád témája, Kaliningrád és a csempészet, mint csempész birodalom. Nos, hát amennyire én tudom, egyelőre nem vetettük fel a csempészet kérdését ezen a egyébként igencsak mondjuk széles körű hmm, fórumon. Tehát itt ugye Oroszország és Lengyelország, illetve a Kaliningrádi terület érintett, Nem tudok adatokkal szolgálni, konkrét adataim nincsenek, de úgy gondolom, hogy ez nem egy hatalmas méretű probléma. Természetesen kell vele foglalkoznunk, hiszen egy bűncselekményről van szó, de nem tűnik úgy, mintha az elmúlt években megerősödött volna ez a tevékenység ott. Ami pedig az ön megjegyzéseit illeti, az Európa Tanácssal kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy hasznos-e vagy sem mindez. Nos, hát én úgy gondolom, hogy igenis stratégiai értelemben nagyon fontos az, hogy az Európai Unió emlékeztesse Oroszországot arra, hogy mint Európa tanács tag bizonyos kötelezettségeinek meg kell felelnie. Hogyha vannak jogszabályai, akkor azokhoz tartania is kell magát. Az Európai Unió nem azt gondolja, hogy Európai Uniós szintű sztenderdeket kellene Oroszországban megvalósítani, de az Európa Tanácshoz mégiscsak kell kötnie magát Oroszországnak is. Az Európai Unió tagja egyébként az Európa Tanácsnak is, úgyhogy az Európai Unió megpróbálja azokat a sztenderdeket Oroszországon számon kérni, de ez egy rendkívül nehéz és érzékeny téma. Nos, hát hogy az úti terv mennyire valósult meg, hogy itt előrelépés, vagy inkább hátrafelé lépés történt. Hát szerintem azért itt előrefelé menetelünk, és figyelembe kell venni azt is, hogy még akkor is, hogyha Oroszország nem része az európai szomszédságpolitikának, még akkor is, hogyha Oroszországot nagyon gyakran úgy ö, tekintjük, mint ö, egy olyan országot, amelyel nagyon nehéz dűlőre jutni, nagyon nehéz tárgyalópartnernek bizonyul, de mégiscsak azért a vízumkönnyítési tárgyalások elég jól haladtak, sokkal jobban Oroszországgal, mint más, akár Európai Uniós keleti szomszédságpolitikai országokkal. Úgyhogy itt igenis, és látjuk azt, hogy van együttműködési lehetőség, persze nagyon sok kihívás is van előttünk még, de hát ennek a mostani jelentésnek, vagy tanulmányok is pontosan az a célja, hogy a jelenlegi helyzetet mutassa be, és megpróbáljunk rávilágítani, hogy melyek azok az elemek, amelyek az együttműködést hátráltatják. Elnök? Hogyha nincsen több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a felvetéseket, és az orosz-EU kapcsolatok e szempontból való bemutatását. Egyébként a weboldalon rajta is van ez a tanulmány, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a hozzájárulását, felszólalását. Most pedig következik a harmadik klaszter, határon átnyúló szervezetbűnözői tevékenység és a kalózkodás és az ehhez kapcsolódó pénzügyi tevékenységek, a szomáli öbölben végzett kalózkodás, ezek tehát a témáink. Donovan Donovan Ton van Os következik, aki az EU külügyi szolgálatától érkezett hozzánk, méghozzá a katonáktól, és az Atalanta műveletről fog beszélni, a szomáliai partok mentén kalóztevékenység visszaszorítása, illetve a pénzügyi bűnözés és a határokon átnyúló szervezett bűnözés kapcsolatáról. Ton van Os tehát itt van, de itt van velünk Péter Kosters is, aki terrorizmus elhárításért felelős, valamint a pénzügyi bűnözésért az Európolnál dolgozik, és ő is a kalóz tevékenység, illetve a határokon átnyúló szervezet bűnözői tevékenység, valamint a megelőzés és a lefoglalás kérdéséről fog beszélni. And Mr. General, well, I will... Floor, uh, you will have about... 15-15 percet kapna. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Öné a szó. Köszönöm, hogy meghívtak. Általában a SZEDE szakbizottság szokott engem meghívni. Most nagyon érdekesnek találtam, hogy önök is meghívtak. Természetesen megnéztem, hogy miért felelős az önök szakbizottsága, csak hogy tudjam, hogy nagyjából mit várnak el tőlem, amikor Afrika szarván áll a kalózkodás elleni küzdelemről beszélünk. Hogyha Megnézem, hogy az ön szakbizottsága mivel foglalkozik, önök szakbizottsága mivel foglalkozik, védelmi és katonai ügyek nem tartoznak ide, nyilvánvaló, ezek nem tartoznak a bűnlődözési témakörbe, de nagyon sok műveletünk, fellépésünk tulajdonképpen a bűnüldözést támogatja és sok helyen, ahol jelen van a szervezett bűnövés, mi a szervezett bűnözés elleni küzdelmet segítjük a műveleteinkkel, és ilyen célú támogatásra is többször kérnek minket. Kalózkodás. Mindenkivel egyetértek, hogy valóban ez a szervezett bűnözés egyik formája, mi is érintettek vagyunk. Ez egy nagyon jó példa arra, amikor ezek a kérdések összefüggenek, és ezért is örülök, hogy meghívtak engem. Láttam, hogy az egyik feladata a szakbizottságuknak az, hogy megvizsgálják, mik fenyegetik az EU érdekeit. És gondolom, egyetértenek velem, hogy a kalózkodás is sértheti az EU érdekeit. Nézzük meg, hogy mi hogyan vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. A kalózkodás nyilvánvalóan fenyegeti a bármilyen hajón utazó EU polgárokat. Ezt tegyük első helyre. De a régió stabilitását is veszélyezteti, és ez káros hatása van a gazdaságra, a, sértheti a politikai és egyéb érdekeinket. Nyilvánvalóan nehéz az együttműködést koordinálni, nagyon sok koordinálni a fejlesztéssel. Ugye nincs fejlesztés biztonság nélkül, és különböző konferenciákon azt hallottam, hogy biztonság sincs fejlődés nélkül, persze ezzel is egyetértek. A kalózkodás a szomáliai humanitárius katasz katasztrófával együtt járó, nem, nem egyetlen ok, de nyilván ez is összefügg ezzel. Az EU a humanitárius segítségnyújtásban aktívan részt vesz a DJ Econ keresztül, de ők is látják, hogy létre kell hozni, meg kell teremteni a biztonságot a lakosság számára ahhoz, hogy valóban hatékonyak lehessenek a projektjeink, a programjaink. És természetesen terrorista fenyegetettség is származhat, ami általánosban is veszélyezteti a nyugati érdekeit. Az Alsibabhoz érkeznek a pénzek, és az Alsibab ugye kapcsolatban az alkaidával. A kizsarolt pénzek egy része pedig valószínűleg a szervezett bűnözőkörökhöz jut el az Európai Unióban. Tehát nagyon sok okunk, indokunk van arra, miért az EU részt vesz a kalózkodás elleni küzdelemben. Szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy a katonai eszköz mivel nem az egyetlen eszköz a kalózkodás elleni harcban. Mi csak a sok eszköz egyikét jelentjük az EU-ban és a tagállamokban. De szerintem elmondhatjuk, hogy az Európai Unió ereje, legalábbis ahogy én látom, hiszen sok más szervezetben is dolgoztam, amely katonai szervezetek voltak elsősorban, de az EU-nak az ereje ez a úgynevezett comprehensive approach, a nagy átfogó megközelítés az az, hogy az unió rendelkezésére álló eszközöket összegyűjtjük, egy közös cél alá rendeljük. A kalózkodás elleni küzdelem erre egy nagyon jó példa. Van egy keretstratégiánk, ez az EU általános célkitűzése, és hogyha egy lépés lejjebb megyünk, van egy kalózkodás elleni stratégiánk és egy cselekvési tervünk. Ez nem katonai terv, nem is a, nincs köze a hadvédelemhez, hanem ebben az esetben az MD Afrika a közös biztonság, kül- biztonságpolitikának ez a, az egysége alkotta ezt meg, és tartja karman. Nem csak a tanács és a külügyi szolgálat foglalkozik tehát ezzel a kérdéssel, hanem a bizottság szakszolgálatai, mint például az ECO-ban működő fejlődési együttműködési osztály. Tehát azt nézzük, hogy hogyan juthatunk el a végponthoz. Persze meg kell határozni, hogy mi a végpont először, és ez azután indokolja azt, hogy mi a fő célunk, a maga kalózkodás megszüntetése. De vannak alárendelt célok is, ami logikus, hiszen mindaddig, amíg lesz kalózkodás, addig a kalózok ellen kell küzdeni. De nem csak katonai eszközökkel, mi ennek a történetnek csak egy része vagyunk. A e, ügyészség is üldözi a kalózokat. Tehát különböző szereplőket hozzuk össze, akik küzdhetnek a kalózkodás ellen. Egy másik al alárendelt cél, hogy el akarjuk érni a végső célt, akkor eh, a régi országa is ki kell, hogy fejleszik a saját kapacitásaikat, hogy saját maguk is fel tudják venni a küzdelmet a kalozokkal szemben. És itt nem csak a tengerészetre gondolok, eh, hanem a szükségük van igazságügyi rendszerre, bűnüldözés egész rendszerére, beleértve például a börtönöket is. Az EU tehát ebben is részt vesz ez egyáltalán nem katonai jellegű dolog, de hasznos a katonai eszközökkel csak akkor lehetünk hatékonyak a tengereken vívott küzdelemben, hogyha ez a többi mögöttes eszköz is működik. És hogyha sikeresen harcolunk a kalózok ellen, akkor alternatív életlehetőségeket tudunk teremteni ezen nagy lakossági rétegek számára, akik most a kalózkodásból szereznek jövedelmet. Ez sem katonai cél, de erre is szükség van és ezt logikus, logikai sorrendet betartva kell vizsgálnunk. Az összes érintett szereplő, képviselő megpróbál tehát egy logi, egyfajta logika mentén együttműködni. Egy másik szempont természetesen, hogy koordinálnunk kell az összes többi nemzetközi partnerünkkel is, akik szintén ugyanebben a régióban küzdenek a kalózok ellen. Ilyen szervezetek, mint az ENSZ, szintén partnereink, de India, Japán, az Egyesült Államok, ugyanígy, akik a saját érdekeiket követve küzdenek ugyanabban a régióban a kalózok ellen, velük is kell koordinálnunk. Nos, mi a, milyen jogi keretek között működünk? Gondolom ez is érdekli önöket. Számomra a kiinduló pont az EU joganyag, van a 2008-as közös felépés és ennek utána számos módosítása. Fontos felismerni azt, hogy ez a tanácsi közös fellépés teljesen összhangban van egy sor más nemzetközi és nemzeti jogszabályjal is. Ezek közül néhányat megemlítenék. Nemzetközi jogterületén itt van az ENSZ tengeri jogi egyezménye, azután több ENSZ biztonsági tanácsi határozat, a szomályi kormányt értesíteni kell, hogy ha a területi vizeiken akarunk valamilyen műveletet elvégezni, vagy ezek nemzetközi vizeken, vagy akár a parti vizeken, azaz szomáliai vizeken is. Van egy tanácsi határozat, amely leszögezi, hogy mik a fellépés szabályai, azaz milyen körülmények között használhatunk mi katonai erőt. Persze teljesen értjük, hogy be kell tartanunk ezeket a szabályokat, a keretek között kell maradnunk, mert ha nem így tesszük, akkor otthon ellenünk indul eljárás, és erre is vannak példák. Van egy EU tanácsi határozat 2010-ből, az Atalantáról, ez az EU katonai művelete a kalózkodás ellen, és ez lehetővé teszi az Interpolnak történő adatátadást, és akkor nyilván az Európol is ebben benne van. Van egy megegyezés az, hogy arról, hogy az elfogott kalózokat a régió országainak, Szeselnek és Mauriciusnak jelenleg, tehát leg, ahol legitim kormány van, átadjuk. Tehát ez határolja be az Atalanta művelet jogi kereteit. De minden egyes olyan nemzet, amelynek van ott valamilyen katonai alakulata, illetve a hajó kapitányok is be kell, hogy tartsák a saját nemzeti jogokat is, nem bővíthetik ki az EU jogot, és a mandát mandátumukat akár be is korlátozhatja, szűkítheti is az EU jog. Ennyit a jogi keretekről, ha kérdéseik vannak, természetesen örömmel válaszolok bármilyen kérdésre is. Néhány szót magáról az Atalantáról. Az Atalanta művelet, vagy UNAFOR, ahogyan mi hívjuk, ez az a szervezet, amely magát a művetet lebonyolítja. 5-27 ezer hajóból áll, és 3 5 ezer tengeri vagy repülőgép szállító anyahajóról. 8 milliós évi költségvetés se a műveletnek, azok a tagállamok, amelyek részt vesznek a műveletben, a költségek egy részét is vállalják. Mit is mi is történik az Atalanta keretében. Először is mm, tudatosítják, kommunikálják azt, hogy milyen helyzet van, mik a veszélyek, ide tartozik a katonai hírszerzés, információcsere másokkal, ezek a katonai hajók, a műholdas felvételek cseréje, tehát hogy tudják, hogy mm, készülnek-e valamire a kalózok a tengeren vagy a szárazföldön. A legfontosabb cél, prioritás annak biztosítása, hogy a shipping elnevezésű élelmiszersegélyprogram megvalósulhasson. Ez az Atalanta műveleti parancsnokának a legfontosabb célja. A második helyen a prioritások közül az áll, hogy más humanitárius segélyszállító hajók biztonságosan közlekedhessenek, és az Amazon, az Afrikai Unió szomáriai missziója is működhessen. Az Amazon segíti a szomáriai kormányzatot abban, hogy megteremtsék a biztonságos helyzetet Szomáliában. Következő feladat, elrettentés, megelőzés, a kalózkodás megelőzése Szomália partjainál, és a leküzdése, amennyiben mégis van. Következő prioritás az elfogott kalózok átadása e valamilyen törvényes kormányzatnak a nemzetközi jogszabályok szerint itt mindig bele kell jönni az, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása mellett Azután bizonyítékok gyűjtése. Milyen bizonyítékokról van itt szó? Például a járőröző hajó felvételeket készíthet, vagy útlevelek, biometriai útlevelek, vagy mindenféle bizonyíték, ami előkerül akkor, amikor őrizetbe vesznek kalózokat. És a mandátumhoz tartozik az is, mint erre már utaltam, hogy az Interpolnak adjanak át adatokat, és elsősorban a elfogott kalózokra vonatkozó bizonyítékok átadásáról van itt szó. Ezek elkerülnek persze az Europolhoz is. Ezen a területen egyébként szeretnénk még javítani, szeretnénk szorosabban együttműködni az Europollal. Felvetődik a kérdés, hogy sikeres-e az Atalanta. Azt hiszem, igennel válaszolhatok, sőt, rendkívül sikeres. De elmondtam, hogy átfogó megközelítést alkalmazunk, tehát minden szereplővel együtt, összes partnerünkkel együtt, akik szintén küzdenek a kalózkodás ellen, azt mondom, hogy ez az együttműködés is nagyon sikeres. Száz százalékban sikert értünk el, a Nemzetközi Élelmiszer Segélyprogram hajóinak a biztosításában. 2012 eh, eh, hajó eh, közlekedett ezeken a veszélyes vizeken 1 millió tonna élelmiszert szállítottak Szomáliába. Azután szintén százszerzelékos volt a siker az Amazon hajóinak a megvédésében. 128 hajót védtünk meg eddig, ez is nagyon fontos, ugyanis az Amison segít a szomáli kormánynak eh, abban, hogy eh, biztonság legyen az országban, és eh, tavaly elég sikeresek voltak. Még néhány számot is. Kalusz cselekmények száma szignifikánsan csökkent. Néhány szám. 2011-ben 151 ilyen cselekmény volt, 2012-ben 30, és május óta egyetlen egy sikeres kalóztámadás sem volt. Először a fejezésemben azt szerepelt, hogy még nem volt ilyen, de tegnap megint csak volt egy kalóztámadás, de sikerült elhárítani. Egy holland hajó, amelyet az Atalanta őrizetbe vett lefoglalt, és őrizetbe vették az egyik támadó kalosz hajó érintett kalózokat. Egy, még az utolsó szám négy hajó, ami még persze mindig sok maradt, amelyekkel ilyen támadásokat végeznek. Mi az én véleményem katonai megítélés alapján? Hogyha üldözni akarjuk a kalózokat, nos a legtöbb kontinentális jogi, jogrendszerű országban ugye tanukra van szükség a bírósági eljárásban. Persze ez időigényes és drága. Kik, a, kik lettek a tanuk? Hát az áldozatok, a hajók személyzete, vagy a vállalatok, amiket a támadásért és a tengeri hajók személyzete is, akik elhárították a kalóz támadást. De hogyha ezeket a tengerészeket be akarják idézni a bíróságra, hát ez nagyon költséges, és ezért ezt szeretnénk, hogyha videón is történnek tanulvallomást. Az Atalanta csak a tengeren tud küzdeni a fajta tüze, tüneti kezelést adva, mi vagyunk az első olyan szervezet, amely elismeri azt, hogy aspirinnel próbálunk gyógyítani egy fejfájást, de a betegség igazából a szárazföldön van. Tehát először persze meg kell oldani a szárazföldön jelenlévő okokat, amik kiváltják a kalózkodást. És teszünk is ilyeneket. Van egy EU képzési misszió, amelyel segítjük a szomáliai kormányt, oktatják a e, katonákat, a e, biztonsági erőket, és elég sikeresek e, az Amisonnal együtt, először Mogadisúban, és most Szomália egész déli részében stabilizálták a helyzetet. Van egy civil misszió is, amelynek van egy katonai komponense is, a Jököp Nester. Ez képességeket fejleszt ki a térség országaiban, és Szomáliában is, parti őrség, parti rendőrség, és az egész bűnüldözési struktúra kialakításában vesznek részt. Tehát ezeken is dolgozunk. De hogy mondtam, az EFKO-t és az ECO-t is meg kell említenem, amelyek nagyon sok szomáliai programban vettek részt. Egy másik kérdés és ezzel is tisztában vagyunk. Küzdünk a ugye, tengeri kalózok ellen, de igazából meg kellene tudnunk határozni, hogy kik a vezetők, és utána ellenük kellene tudni fellépni és tehát az egész történetnek utolsó része már nem katonai. Hogyha megtaláltuk a vezetőket, akkor vannak az igazságügyi rendszerben megoldások, és az EU például a pénzügyi pénzáramlás is tudja követni, be tud fagyasztani bankszámlákat. Ez kicsit kapcsolódik a katonai fellépéshez is, hogyha például, ahogyan ez megtörtént, hogyha tudjuk, hogy a palózok hol veszik a benzint, a, tüzelő, a fűtőanyagot a hajóikhoz, akkor ott ezt meg tudjuk akadályozni, és ezzel elég sok motort, hajómotort működésképtelené teszünk. Ezt meg is tettük több esetben. Ez is például információ cserén alapulhat egy ilyen fellépésnek a sikere. És végül az Európol is, és mi is azt szeretnénk, hogyha szorosabban tudnánk együttműködni, tehát szeretnénk mi az Európollal erősíteni az együttműködést, az cserét. Mi ugye nekik, az Európolnak bizonyítékokat szállítunk, hogy ne legyen késedelem, de néha nagyon hasznos lenne az is, hogyha bár jogilag nem adhatnak át nekünk személyes adatokat, de mondjuk mi átadhatunk nekik információt, hogy elfogtuk XY-t, meg van a neve, vannak bizonyítékok, akkor az Europol el tudná nekünk mondani, hogy mi mit tehetünk, mit tegyünk, tehát ne kövessünk el olyan hibát, hogy szabadon engedünk valakit, akiről később kiderül, hogy például egy nagy kalóz vezető. Ezek tehát olyan kérdések, amelyeket talán szintén megvitatnak majd. Én itt most be is fejezném. Köszönöm szépen, Altábor nagy úr. Valóban nagyon komoly rendőrségi, igazságügyi és NGO jelenlét van ott, de, és nálunk is, de ön valóban az első katonai szakember, akit meghallgathatunk. Köszönöm ezt. Nyilván az Emberi Jogi Albizottságban, a Fejlesztési Bizottságban is gyakran beszélnek a szomáliai emberi jogi humanitárius válságról, és említette a Europolt, nos Konstantis úr épp a Europoltól jött hozzánk, úgyhogy egyből meghallgathatjuk a rendőrségi aspektust is most. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak. Engedjék meg, hogy röviden leírjam, hogy hogyan működik az Európa belsőleg. A rendőrségi hivatal operatív támogatást nyújt minden bűnügyi vizsgálódáshoz, nyomozáshoz a kompetens hatóságok számára. Nekünk nincs végrehajtási hatáskörünk, mi elemzést folytatunk, koordinációt, a tagállami együttműködést segítjük, 200 analistánk, elemzőnk van, akik különböző területeken működnek. 2012 óta két ember foglalkozik, két új emberünk foglalkozik az terrorizmus elleni harccal és a kalózkodással. A focal pontjaink konkrét fenoménok, jelenségekkel foglalkoznak, és itt jön be a képbe Szomália. 2010-ben megnyitottuk a tengeri kalózkodás fókuszpontját, Bűnügyi elemzéseket ad ez az egységünk nagy adatbázisok alapján, és megpróbálja kimutatni, hogy melyek a fő teendők, hol vannak a kritikus területek, és ezt az információt megossza a kompetens hatóságokkal. Ennek ugye van pénzmosási aspektusa, van ö, erőszakos cselekmények aspektusa, van sok-sok egyéb aspektusa, tehát ezeket az alterületi információkat továbbadjuk. Jelenleg a tengeri kalózkodás focal pontja 35 ezer adattal rendelkezik, adat nálunk a név, a telefonszám, a, a DNS minta, vagy az új lenyomat. 60 ezer kapcsolatot teremtettünk a 35 ezer adat között, és ahhoz, hogy ezeknek értelmes, értelme legyen, mélyreható elemzést kell végezni. 2012 második felében 36 analitikai elemzést végeztünk DNS minták és új lenyomatok alapján. 12 tagállam vesz részt a Focal Point munkájában, sőt az USA is, és két nemzetközi szervezet, az Interpol például. A Europolnál létezik egy Joint Investigative Team, amit Nemezis névre eh, kereszteltünk, ez eh, a holland hatóságokkal ö, eh, együtt jött létre 2012-ben, és ezt, ez függetlenedett tőlünk, a Eurojust és az Europol is támogatja a működését. Fizikailag nálunk van a központjuk, de Németországban működnek leginkább rendhagyó dolog, hogy egy JIT nálunk legyen fizikailag, de ez nagyon jó, mert az analistáink, elemzőink közvetlenül kapcsolatban vannak így ennek a munkacsoportnak a szakembereivel, és ez hatalmas hozzáadott értéket képvisel, mert állandó interakció van a Nemesis team és a saját teamünk JIT között elmondani néhány előzetes információt, amelyet közösen vontunk le. Nagyon jól szervezett a tengeri kalózkodás. Az Európolnak az a célja, hogy, hogy segítsen megtalálni és lefogni a legfőbb mozgatókat, akik a pénzügyi mozgatói a dolognak. Ez csak néhány tucat ember, csak ezek az emberek az ország, Szomália gazdasági elitjéhez tartoznak, és gyakran diplomáciai védettség alatt állnak. Tehát nagyon nehéz egyben a nagyon instabil országban, ahol nincs igazán független kormány, és gyakorlatilag a korrupció uralja a kormányt, és nem hm, a kormányban van korrupció hiába van DNS mintánk, új lenyomatunk többektől, tehát pontosan tudjuk, hogy kiről van szó, ezeket lehetetlenség lefogni. A pénzügyi mozgatókról szólva azt látjuk, hogy a pénzt nem bankokban szokták tartani a kalózok, hanem a kest osztják szét maguk között, tehát ez is lekövethetetlen. Nagyon ritka az, hogy bankszámlára bukkanjunk ebben a körben egyáltalán, és ezeket a kiosztott pénzeket, zsákmányokat azonnal újra felosztják, újra befektetik, de nem lekövethető módon, hanem konkrét cash operációkban a bűnözők sikerült lef, lehallgatnunk a e, kommunikációt egyes vezető személyek között, és információnk van arról, hogy ki kivel miről tárgyal. A, a, a lehallgatási tevékenység révén sikerült egyfajta hierarchiát e, feltárnunk. E, ez egyértelműen szervezett bűnözés, nem igazán terrorizmus bár van, aki itt bólogat. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ez egy nagyon jól szervezett bűnözés, amelynek van felszínen terrorista tevékenységben torkoló ö, látszata, de alapvetően ez egy pénzszerzési tevékenység, amelynek persze vannak fegyveres végrehajtói, és konkrétan ugye ö, egyfajta forradalmi adó formáját öltik ö, ezek a zsákmányok, ö, legalábbis ott így fogják fel. Ne felejtsük el, hogy Afrika szar mögött ott van Jemen, az Arab-félsziget, az Al-Qaida közvetlen jelenlétével. A két dolog összefügg egymással. A, a szomáliai pénzmosóknak vannak alkaidás kapcsolatai, együttműködnek egymással. Ne felejtsük el, hogy az iszlám bíróságok uniója a tengeri kalózkodást iszlám ellenesnek minősítette, de ez azóta változott, és nyomásra az al feladta ezt az elvi álláspontját mára. Ha megnézzük a kihívásokat, a tábornok úr már említett jó párat, szerintünk az a fő kihívás, hogy a nemzetközi közösség fellépéseit jobban kéne koordinálni, a katonai, a végrehajtási, rendőrségi feladatokat. Folyamatos baj, hogy az Europol bár együttműködik a katonai szervezetekkel, optimális módon, ez személyes támogatását is élvez az együttműködés mindkét félnek. Ez az együttműködés még mindig nem kielégítő, de köszönöm a for együttműködési hajlandóságát, ahogy tábornok úr is ezt elmondta. Közvetlenebb gyakorlati CSDP missziókon belül megvalósítandó adatcserére lenne szükség. Polgári CDP-kkel, CSDP missziókkal van kapcsolatunk a tagállamokon keresztül, de mindig csak a tagállamokon keresztül, tudunk adat, adatot cserélni, mert meg van kötve a kezünk, nekünk nem szabad a tagállamok meghallgatása nélkül adatokat kiadnunk. Ezen persze lehetne változtatni. Mi rendőrök vagyunk, a másik oldalon katonák állnak, de ö, biztos vannak pragmatikus megoldások, és találtunk is már jó pár ilyet. Igyekszünk ezeket megragadni hogy ezzel is segítsük az Unifor fellépését, az Atalanta missziót, gyorsan és hatékonyan. Az, hogy nem tudunk közvetlenül adatot cserélni, az baj. Ezt mindkét fél megfogalmazta már, a külügyi szolgálat is megfogalmazta már, erről fogunk beszélni majd a PSC ülésén is. Addig is, amíg ez javul ez a helyzet, addig is heti kapcsolatban vagyunk a katona kollégáinkkal. Köszönöm. Morvai asszony kíván kérdést föltenni, aztán még ki. Köszönöm szépen a prezentációkat. Ahogyan elnökünk rámutatott, Valóban nagyon jó az, hogy katonák is itt vannak, mert amikor bűnözésről beszélünk, és rendvédelmi szervekről, akkor ugye általában a rendőrségre gondolunk, de ne feledkezzünk el a katonákról, a katonaságról. A kérdésem a következő lenne. Vajon az arányosság és a szükségesség elve hogyan valósul meg katonai körökben, illetve rendőrségi körökben. Ezzel kapcsolatban vannak-e adatok, statisztikák? Mert én úgy gondolom, hogy amikor történik valami, akkor elképzelhető, hogy lőfegyvereket kell használniuk. Tehát melyek azok a szabályok, amelyek önökre vonatkoznak, ugyanis általában, legalábbis Európában elég világos a jogi háttér. Mi az önök jogi háttere, és milyen statisztikákkal tud szerepelni, például sérülések, esetek, vagy halálesetek a katonai beavatkozások kapcsán? Aztán egy másik kérdésem lenne, mind a két szakértőnktől a kalózkodás szervezet bűnözői jellegére szeretnék rákérdezni, hogy ez hasonló-e más szervezet bűnözői tevékenységhez, beépülnek-e a hatalomba, vagy mi történik? Azok az elkövetők, akikre önök specializálódtak. Valószínűleg a legszegényebbek azokon a bűnözői csoportokon belül, akikre önök specializálódtak. Tehát egy kicsit olyanok szociológiai értelemben, mint a drog láncolatokban a kis bűnözők. Tehát nem ők azok, akik a sok pénzt hazaviszik, ezt jól gondolom vajon, vagy nem? Hogy ők tulajdonképpen piti bűnözők, még akkor is, hogyha nagyon súlyos bűncselekményeket követnek el, de mégiscsak szeretném látni, hogy helyesen gondolom-e vagy sem az ő hátterüket. Illetve azt, hogy ezeket a bűnözőket az európai hátterű rendvédelmi szervek hogyan kezelik. Jótöndan úr, köszönöm szépen. Hát először is nagyon jó látni ezt a szép egyenruhát itt a szakbizottságon belül. Általában mindenki szürke ruha van, és minden olyan egyforma, leszámítva néhány szép női ruhát. Nos, azt szeretném megkérdezni, hogy ez egy EU-s egyenruha, vagy egy nemzeti egyenruha, hiszen lehet, hogy akkor ez egy EU-s egyenruha, miután ön az EU-s katonai erőktől érkezett. Aztán én most a nigériai kalóztevékenységre szeret, ez ugye Afrika másik oldalán történik, ezekkel önök foglalkoznak, ezekkel az esetekkel, vagy más szervezetekre tartozik. Elhangzott valami, ami Számomra nagyon meglepő volt, hogy a szomáliai kalózoknak kapcsolata van az európai szervezet bűnözői csoportokkal. Elképzelhető, az európai gengek szerveznék ezt az egész tevékenységet? Vagy hogyan áll össze a kép? Köszönöm szépen, Stásnyi úr. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, General. Köszönöm szépen. Köszönöm mind a két felszólalónak az érdekes hozzászólását. Elég gyakran találkozom a tábornok úrral a szedeülésein, és szeretnék az Atalantához gratulálni, mert most nagyon látványos, és mindannyian ismerjük már. Tudjuk, hogy hogyan működik, és hogyha jól működik, akkor be tudnak ebbe fektetni, és még sikeresebb lesz ez a tevékenység. Tehát nagyon örülök annak, hogy az Atalantát látjuk, hogy szépen növekszik, talán Szomáliában is be lehet vetni. De lehet, hogy most új területekre koncentrálódik a bűnöződés, lehet, hogy most keletre tolódik át a hangsúly, hát ugye tudjuk, hogy Maliban mi történik, és miután tudjuk azt is, hogy a szervezett bűnözői csoportoknak ugyan ez a célja, hiszen ők esetleg a csempészetben, fegyver, fegyvercsempészet, embercsempészet, emberi szervek kereskedelme, vagy bármi más lehet, tehát sokszor az Európai Unióba, Észak-Amerikába akarnak csempészni ezekből az országokból, tehát igenis, és létezik egyfajta együttműködés. A kérdésem a következő. Vajon aggodalomra ad-e okot az, hogy most a keleti, Afrika keleti partjainál is megjelent a kalóz tevékenység? ez egy incidensnek tekinthető, vagy egy újfajta trend jelenik meg? Mert ez azért nagyon aggasztó lenne. Önök katonai szemszögből is láthatják azt, hogy vajon mi történik ott a helyszínen, és talán a megoldás is az önök kezében van. Amikor pénzről beszélünk, akkor azt is meg kell mondani, Hát ugye mindig nem tudjuk, hogy honnan kapják a pénzt. Hát általában készpénzbe kapják, de aztán önök hogyan követik nyomon ezt a pénzmozgást? Annak kapcsán, hogy hol van nagyobb ö, vállalkozói kedve, hol koncentrálódnak a gazdagságok. amikor a profit csökken, akkor ugye ezeket a tevékenységeket is megszűnni látjuk. De nem tudom, hogy most nem inkább csak egyfajta hangsúly eltolódás van inkább a keleti partok felé Afrikában. Köszönöm szépen, Ferreira úr. Vagy asszony. Kleine Anmerkungen. Két apró megjegyzésem lenne csak. Talán túl régi módi vagyok, de azután, amit hallottunk Németországban, a médiában, annak a lényege az volt, hogy a kalózkodás elleni küzdelem elengedhetetlenül kapcsolódik a szegénység elleni küzdelemhez. És hogyha ez utóbbi kapcsán nem történik semmi, akkor az eredmény mindig ugyanaz lesz. Van egy szürke zóna a jogban. Talán emlékeznek rá, Németországban, Hamburgban volt egy peres eljárás, amelynek kapcsán láttuk, hogy mennyire nehéz még európai és nemzeti jog alapján is tovább lépni vagy előre jutni. Talán észszerű lenne a szegénység elleni küzdelemért is tenni valamit. Egy másik dolog, ami a tapasztalatai alapján, amit talán ön is megítélhet. A szakbizottságban gondolkozunk azon, hogy esetleg létrehozzunk-e európai ügyész funkciót, ami hasonló lenne, ha nem is ugyanaz az amerikai főügyészi funkcióhoz. Megkapná-e ez a támogatást az ön megítélése szerint, vagy segíteni az ön munkáját, ha lenne ilyen európai államügyész? Köszönöm szépen, és ezt hozzátennék én is még néhány kérdést. Az első tábornok akkor ön említette azt is, hogy a eh, hajó kapitányára a hajó joga vonatkozik. Mi történik akkor, hogyha ez a hajó mondjuk eh, egy flag of convenience eh, hajó, ezt kicsit lefordítottam az anyanyelvemből, de talán érthető, hogy mire gondolok, tehát ilyen tetszés szerinti tulajdonos, vagy sokszor európai vagy amerikai tulajdonossa van a hajónak, vagy a világ más részén is lehet a tulajdonos, de eh, nagyon sok, nem tudom a pontos arányt, eh, mondjuk bahamai eh, lobogó alatt hajózik, vagy más hasonló kis országok lobogója alatt. Mi ezeknek az országoknak a felelőssége, akik mondjuk panamai eh, lobogó alatt eh, hajóznak, eh, de a panamai, panamai haditengerészet nyilván nem fogja őket letartóztatni Afrika szarvánál. És tudnak nemzetközi jog alapján fellépni ezen, ez ellen a jelenség ellen? A második kérdésem. Olvastam arról, hogy veszélyes termékeket is a tengerbe ömlesztenek Szomália partjainál harmadik felek, vagy különböző szervezetek. Még arról is szó volt, hogy esetleg nukleáris hulladékot, vagy más hulladékot is ott elsüllyesztenek. Az önök mandátuma mire terjed ki erre is, hogyha ez felmerül, akkor ez ellen a jelenség ellen is nehéz tüzéséggel tudnának fellépni, hogy segítsék azt, hogy a jogállamiság elveit alkalmazzák ezeken a tengereken is, ahol ez most nem érhető tetten, és ahol nagyon sok a rossz gyakorlat. A harmadik kérdésemre térnék rá. hasznos lenne-e, hogyha a felügyelet alatt tartanák a szárazföldet is katonai megfigyelés alatt. Koszter úr, önnek is tennék fel kérdéseket. Tudom, hogy az információ egy része minősített információ, amit nem mondhat el, ezért inkább általánosságban kérdeznék rá amikor az FTBT megállapodást, a másodikat is megkötöttük az Egyesült Államokkal, ennek az egyetlen indoka a terrorizmus elleni küzdelem volt. De szó van a súlyos határon átnyúló szervezet bűnözésről is ebben a megállapodásban. Mi is az Európol közve konkrétan is sok információt, adatot ad át az amerikaiaknak. Persze most nem kérem öntől, hogy idézzen konkrétan, de a kérdésem a következő kihasználjuk-e ennek a megállapodásnak a lehetőségeit, tehát hogy a pénzügyi bűnözés ellen fel tudjunk lépni. Ugye a meghallgatás egy része a kalózkodásra foglalkozott, de ez kapcsolódik, ez is kapcsolódik a pénzügyi bűncselekményekhez. És még egy megjegyzés, kérdés. Az a tény, hogy az Európolnak nincs végrehajtó hatásköre, és kicsit korlátozott az is, hogy hagyományos műveletek kapcsán, vagy katonai műveletek kapcsán mire korlátozódik a hatás, az Európol hatásköre. Az Európai Parlament azt szeretné, hogyha jobban tudná ellenőrizni az Európolt. Ez talán a jövőben talán még a szerződés módosítását is eredményezheti. Először tábornok akkor önt kérem, hogy válaszoljon. Uh, thank you for those köszönöm szépen, elnök úr, és az érdekes kérdéseket is köszönöm. A katonai fellépés erő használatára vonatkozó szabályok hasonlítanak a rendőrségre vonatkozóakhoz. Nagyon szigorúak ezek a szabályok, hogy mikor lehet fegyvert használni. Minden egyes missziónkon a tanács mandátumának a megadása után nemzeti szinten a nemzeti főparancsnokok megvizsgálják, hogy az európai szabályokat tagállami szinten valami korlátozza-e, és a mandátumhoz azonnal hozzáigazítják azt a jogi szöveget, amely konkrétan szabályozza az adott fellépés során a fegyverhasználatot. Minden Atalanta misszióban résztvevő hajó és repülőgép konkrét szabályokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy milyen feltételek mellett engedélyezett a katonáknak használni fegyvereiket. Vagy általában ö, ö, kényszerítő intézkedéseket. Ö, ha valaki ezeket nem tartja be, azonnal eljárás alá vonjuk, és ha bárki megsérül fegyveres összetűzésben, akkor is automatikus eljárás indul annak kiderítésére, hogy jogszerű volt-e a fegyverhasználat. Sok példa van erre, ezeket mind nyilvánosan kezeljük, és ha szabálysértés történt, azt szigorúan szankcionáljuk. Nem tudom itt fejből idézni a statisztikákat, voltak ö, olyan esetek, ahol ö, ö, a fegyveres erőink megöltek terroristákat, illetve kalózokat. Ezek azonban mind jegyzőkönyvezve vannak. A katonasságnak ugye végül is a fegyverhasználat az egyik feladata, és nagyon sok hajó, amely ott áthalad a a térségen eleve fegyvereseket visz ma már a fedélzetén, nekik is rájuk vonatkozóan is szabályok vannak, és nekik is kötelességük támadás esetén azt azonnal jelenteni a katonaságnak és segítséget kérni, éppen azért, hogy amennyire csak lehetséges, mindenre bizonyíték legyen, a szabályokat gyakorlatilag az Interpol, tehát nagyon hasonlók a szabályaink az Interpolhoz, pont azért, hogy ezek összevethetőek legyenek, és mindkét bizonyítási eljárásban, a katonaiban, a rendőrségiben is használhatóak legyenek. Az Atalanta misszióban jegyzőkönyvezett és bíróság elé került ügyekben. Összesen ugye 140 kalózt vontak eddig bírósági eljárás alá, és ugyanez történik a katonaság részéről esetleg jogtanul fegyvert használókkal. Első két kérdésére válaszolva, a tengeri kalózokat mihez lehetne hasonlítani? Egy kicsit ö, olyanok ők, mint ö, a, a drogkereskedők és a drogbárók. A fegyveres végrehajtók általában pitiáner bűnözők, kalandvágyó, pénzéhes, egyszerű emberek, de a háttérben ott vannak a klánok vezetői, néha, néha maguk a klánok vezetői még az, az, amiatt bosszankodnak, hogy a konkrét végrehajtói az akcióknak túl jól keresnek, és hozzájuk csak a pénz egy része jut el. Ahhoz, hogy valaki ö, úgy döntsön, hogy persze kalóz lesz, ahhoz a szociális környezet nyilván meghatározó, és a többségük szegény. A szegénység a fő motiváló ok a konkrét fegyveresek esetében. Ezért lenne fontos az, hogy a kaluszkodás gyökereig ható intézkedések szülessenek, mert ö, ö, azt látjuk, hogy például ugye ezek a terrorista cselekmények végrehajtói sokkal jobban felszereltek, mint az átlag halászok, tehát ott a, a tisztességes halászoknak kemény versenyt jelentenek, betarthatatlan versenyt. Az, a szegénység ugyan ott van a motiváció között, de ez nem lehet szétkenni ö, a résztvevők felelősségét. Ö, ez akkor is bűncselekmény, hogyha a szegénység motiválja és az Europol is vizsgálja a szervezett bűnözés mozgató rugóit, Ö, nyilván itt a fő motiváció a bűncselekményekbe beruházó, ö, a szálakat mozgató ö, elit kezében van, és ők csak felhasználják azokat a szegény szomáli állampolgárokat, akik másképp úgy érzik, hogy nem képesek pénzhez jutni, mert nincsen ugye semmiféle munka, legális munka a környéken. Tehát mit teszünk mi? Ugye a költséghatékonyság elemzést elvégezzük, és nyilván a kockázatokat, a vállalt kockázatokat összevetjük a költségekkel és az elérhető eredményekkel. Nyilván az lenne a jó, hogyha ezeket a fő számozgató személyeket lehetne kiemelni. Érdekes volt a kérdése az egyenruhámra vonatkozóan. Azért tetszik a kérdés, mert ön is brit, és nem ismeri föl a brit egyenruhát persze létezik valóban NATO egyenruha is, de EU egyenruha nem létezik. Minden nemzetnek saját egyenruhája van. a nemzetek, amelyek részt vesznek a NATO vagy EU fellépésekben, azok ö, ö, a saját egyenruhájukat viselik. Bocsánat, nem, nem volt a tolmácsolás, én holland egyenruhát viselek. Ö, ö, végül is a katonai együttműködésen belül nyilvánvalóan nemzeti érdekeket is képviselünk. A, a, a szomáliai, nigériai terroristák elleni fellépés máshol is így működik, tehát tagállamok működnek együtt a saját egyenruhájukban egy közös célért. Az EU-val való kapcsolódás is azonban persze létezik, ha nem is létezik EU egyenruha. Az EU nagyon sok pénzt költött ezekre az operációkra, és van arra is bizonyíték, hogy ez jó befektetés volt. A, a, az újkori kalózkodás egy új típusú bűncselekmény vetette itt föl valaki. Nem, a kalózkodás több ezer éves tevékenység. A múlt században is hatalmas problémát okozott egyébként a kalózkodás. Próbálunk is tanulni a múltból, hogy a múltban hogy léptek föl a birodalomok, a királyságok, az államok a kalózkodás szemben a megoldás mindenképpen a szárazföldön van. Kostas úr már részben megválaszolta, hogy honnan van a pénz, és hogy hogyan költjük el ezt. Nyilván a pénzfolyamokat dokumentáljuk, mondjuk nem az én hatásköröm ez, csak szerencsét kívánhatok az Európolnak, Interpolnak ahhoz, hogy a beszerzések területén ne legyen semmiféle gond. De ez nem az én szakterületem. Azt hiszem részben már válaszoltam a kérdésre. A szegénység nagy gond, de elnézést, ha ismétlem magam. Amíg valakik milliókat, milliárdokat kereshetnek a háttérben, és nincsen legális foglalkoztatás, addig fenn fog maradni a bűnözés. Nyilván meg lehetne kérdezni az ECO-t, vagy a Development Agency-ket, hogy ők mit tesznek. Ők nagyon sokat tesznek a szegénység enyhítésére, humanitárius akciókkal, de ők sem tudnak működni, ha nincs biztonság a térségben, tehát mi egymásra vagyunk utalva. A szamáli kormányt nemzeti, regionális szinten segíteni kell abban, hogy minimális biztonsági körülmények érvényesüljenek, és ekkor tud aztán a szegénység elleni fellépés is elkezdődni. A hatóságokat támogatnunk kell abban, hogy kiképezzék saját parti őrségüket, egyáltalán felállítsanak egyfajta bűnüldözési rendszert, mert még börtönök sincsenek, és abszolút gyerekcipőben jár a bűnöldözés. Tehát ez egy óriási és hosszú távú munka, és még hosszú távú nyilván a szegénység visszaszorítása, Csak akkor van esély a bűnözés visszaszorítására, hogyha van most még alternatívnak nevezhető legális foglalkoztatás. Vannak munkahelyek, és nyilván mi együttműködünk, de ezek hatalmas feladatok. Elnök úr, önnek is volt egy kérdése. Nagyon sok kereskedelmi hajó van magántulajdonban, és ők alkalmaznak 5-6 fős biztonsági tímeket. Mik a cégek, mi a cégek felelőssége, és mi a mi felelősségünk? Megpróbálunk az Atalanta misszión belül bevált menedzsment gyakorlatokat meghonosítani a biztonsági cégek, a kereskedelmi cégek között is. Tehát hogyan lehet legjobban megvédeni egy hajót. Ugye alapvetően azzal, hogy el kell kerülni a veszélyes területeket, ahol nem mi ellenőrizzük a vizeket. Aztán olyan rendszert kell kialakítani, hogy el tudjanak bújni a hajón dolgozók, hogyha kalózok szállnak föl a hajóra, és egyszerűen ne lehessen őket kényszeríteni. És ezután jön persze minden egyéb költségesebb megoldás, beruházás a biztonsági rendszerekbe, a biztosítások megkötése. A biztosítókkal is tárgyalni kell, hogy mi is a legjobb gyakorlat. Jelenleg is már nagyon az égbe szöktek a biztosítási árak a térségben, tehát sokrétű a kérdés, együtt kell ezeknek a területeknek működni. Ami pedig a bírósági eljárást bűnöldözés korábbi fázisait illeti, minden el kell vinni az ügyészi eljárásig, de ez már tagállami felelősség, az érintett tagállam saját ügyészségei, bíróságai tárgyalják az ellenük elkövetett ö, ö, cselekmények ö, elkövetőit. Ha sikerül elfogni kalózokat, akkor ezeket mindig az érintett tagállam bírósága elé állítják. Saját hazámnak is, ugye Hollandiának is vannak ott hajói. Ha egy holland hajóra felszállnak kalózok, sikerül őket elkapni, akkor Hollandiában zajlik majd a bírósági eljárás. Tehát jelenleg is zajlanak a tagállamokban az elfogott kalózok elleni eljárások. Vannak persze bonyolultabb helyzetek, amikor nem egyértelmű, hogy milyen zászló alatt megy a hajó. vagy nem EU tagállami hajóról van szó, amelyen azon vannak EU-s állampolgárok is. Ott külön el kell dönteni, hogy hol zajlik majd az eljárás. Van amikor nem is ragaszkodnak a tagállamok ahhoz, hogy legyen eljárás. Elengedik egyszerűen a kalózt, ha nem történt súlyos ugye, bűncselekmény, nem követett el bűncselekményt, lefogták még annak elkövetése előtt. Ilyen is előfordul. a mandátumunk nem tartalmazza a, az illegális halászat elleni fellépést, de egyfajta monitoringot végzünk, hogy használunk-e drónokat, vezető nélküli repülőgépeket. Van egy olyan hajónk, amelyről indíthatók ilyenek, de ez részletkérdés, és ennek a jelentősége eltörpül a műholdas felvételek jelentőségéhez képest, de ha szükséges, akkor bevetjük őket. Köszönöm szépen, nagyon részletes válaszait, most Kostas úrnak adom vissza a szót. Of course. Köszönöm szépen. Ne haragudjon, hogy közbeszólok. Még egy kérdésem lenne az FBI-jal kapcsolatban. Szükségesnek tartaná-e a jelenlegi jó tapasztalatok alapján, hogy valami ilyesmit Európában is létrehozzanak? Köszönöm szépen a kérdést. Okay, uh... Well, because we are still very much on time. Miután még mindig nagyon sok időnk van. Morvai asszony, csak gyorsan. Igen, hát lenne egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy 140 ö, ügyet göngyörítettek fel, ezeket bíróság elő állították, de hány gengről beszélünk, hány bűnözői csoportról? Tehát ez egy-egy szemét jelent, vagy konkrétan bűnözői csoportokat? Talán a tábornok úr erre a két kérdésre gyorsan választ adhatna, és utána megadjuk a másik kollégának a szót. hogy most Európai Uniós szervezetre van-e szükség, vagy sem, vagy nemzeti szinten meg lehet ezt szervezni, hát majd ezt a jövő eldönti, ez egy lehetőség, de azért azt hiszem, ettől még eléggé távol állunk. Ez persze attól is szól, hogy szuverén alapon tudunk-e együttműködni, vagy sem. kérdés azzal kapcsolatban, hogy ki állít bíróság elé? Hát nem én állítok bíróság elé, hanem a régiók, Marit, Mauritius szigetek, Seychelles szigetek, vagy pedig a tagállamok. Tehát nekünk csak bizonyítékok állnak a rendelkezésünkre, ráláttunk a helyzetre, látjuk azt, hogy milyen kalóz csoportok alakulnak ki, de igazából aztán azok, akik a törvényel ellenkező dolgot tettek, azokat fogják bíróság elé állítani, de a bizonyítékokat mi birtokoljuk. Kostaszú. Köszönöm szépen. Hát sok mindenben csak a tábornok urat tudom ismételni, de hát akkor, amikor azt mondják, hogy szociális ranglétrán nem túl magas szinten állnak ezek az elkövetők. Hát igen, valóban sokszor szegény halászemberekről van szó, akik bűnözői tevékenységből kívánnak meggazdagodni. De néhány héttel ezelőtt például egy spanyol fregatot próbáltak eltéríteni, de nem sikerült. Tehát azért hibákat is elkövetnek és akkor például ebben az esetben spanyol bíróság elé kerül. Ott fogják felelősségre vonni. Azután a szegénységre vonatkozó kérdés. Nincsen egy egységes megoldás a kalózkodás problémájára. Meg kell nézni azt, hogy honnan is származik ez a tevékenység. Ez mondjuk úgy, hogy egy csomagnak a része. és elképzelhető, hogy egyfajta megoldás csomagot kell ajánlanunk, például a szomáliai kormány számára. Aztán hát ott van a szomáliai diaszpóra problémája, erre már utalt a tábornok úr, hogy hogyan is kerülnek kapcsolatban a szomáli kalózok az európai bűncsoportokkal. Hát van az Európai Unióban elég sok szomáliai személy lakik, de a régióban is igencsak beágyazódottak. Például Kenyában, Nairobiben kb. félmillió szomáliai lakik. Ez egy hatalmas ö, csoport. Ami pedig az európai ö, ügyészséget illeti, Nos, hát ezzel kapcsolatban nagyon jó lenne, hogyha valamelyik tagállam a kezébe venni a vezető szerepet, mert általában ugye egy államügyész kell, hogy megkezdje a munkát. Volt egy olyan eset, amikor egy hollandnak kellett a kezébe vennie az ügyet, azért, mert a mély, mert a, a nyílt tengeren nem volt ö, joga a német bírónak ítélkezni. Tehát ezek mindig jogi szempontból igen bonyolult kérdések, egy kicsit olyan, mint mondjuk a Karib-tenger esete a spanyol gyarmatosítás időszakában. Tehát ez egy rendkívül bonyolult jogi helyzet. Nem tudom, hogy kinek van hatásköre ezeken a területeken. Ugye egyelőre nincsen európai ügyészség, tudom, hogy erről nagyon sok vita folyik, de hogy nekik milyen hatáskörük lesz, az megint csak egy másik kérdés. Tehát most egyelőre nemzeti hatáskörben van ez a kérdés, tehát nemzeti uh, jog alá tartozó területek ezek. Aztán itt van TFTP, ez egyfajta nyomon követő program a terrorista tevékenység finanszírozásával kapcsolatban, és amennyiben megvizsgáljuk ezt a vonulatot, akkor látjuk azt, hogy mindig is van a terroristákhoz kapcsolat. Ezt az Egyesült Államokban láthattuk, de amikor bizonyítani tudjuk a terrorista vonulatot, akkor akár az Egyesült Államok beli kollégákkal együtt is meg tudjuk vizsgálni azt, hogy ezek a nexusok, ezek a kapcsolatok léteznek-e a terrorista, terrorista csoportokkal, vagy sem. Amennyiben látnánk ilyen kapcsolódási pontot, például a kalózok esetében, és olyan gyanúsítottakat találnánk, akik az arab félszigeten valamelyik terrorista csoporthoz kapcsolódnak, akkor azt minden bizonyal bizonyítani is kellene tudni. Ugyanis egyelőre ez csak egy program, amely megvizsgálja a helyzetet, de azért ne próbáljuk ezt egyfajta halászásra használni ezt a programot. Hát aztán felmerült ugye Nigéria kérdése. Egyelőre Nigéria kérdésével kapcsolatban nem látunk még kapcsolatot. Amit ott láthattunk most, az az, hogy ott vannak ö, tengeren történi rablások, ez nem igazi kalózkodás, ugyanis mindent elrabolnak, amit tudnak, aztán elmennek. Tehát igazából egyfajta rablás, de nem ö, kalóztevékenység, mert a kalóztevékenység azt is magába foglalja, amikor ö, túszként ö, elfogják ö, a hajó ö, legénységét. Itt nem erről van szó egyelőre és ugye ez általában nyílt tengeren történik, viszont a nigériai eset vagy incidens az inkább közel volt a partokhoz. Elnök, köszönöm szépen. Ugye itt a 16. századba visszamentünk, valóban mi küldtünk ö, ö, hollandokat a kalózok megfékezésére a Karib-tengerre, vagy ugye Jemen térségébe, azt hiszem, ez most pont az ön területe, ugye? Most hát ezzel kapcsolatban vannak-e még más kérdések? Igen, Morvai asszony, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, de mégiscsak egy kicsikét meglepett a helyzet, mert hogyha jól tudom, akkor most itt a szervezet bűnözésről kellett volna hallgatnunk előadásokat, tehát az, hogy lássuk azt, hogy hogyan lehet a szervezet bűnözés ellen harcolni, ahhoz meg kell ismerni a szervezet bűnözői tevékenység lényegét. Márpedig most úgy tűnik, hogy itt most igazából a kalózokról volt inkább szó, pedig ezek általában szegény fickók, ők az elkövetők, de mögöttük sokkal gazdagabb emberek állnak, akik nagyon-nagyon sok pénzt profitálnak az ő tevékenységükből. Önök is tudják, hogy ugye 140 kalózt fogtak el. Ne haragudjon, ne haragudjanak, hogy ilyen deviens vagyok, hogy először is itt vagyok, ugye, ezen az ülésen, és hát aztán, hogyha 6.30-ig tart az ülés, akkor fel akarom használni az időt. Hát elnézést, hogy ilyen deviáns vagyok. Nos, hát azt hiszem, hogy miután itt a szervezet bűnözésről esik, kellene szó essen, hát akkor erről kellene beszélni. Address Mr. Costas. Okay. Kostas úr. The maritime piracy, what we see down... A tengeri kalózkodás mindig a szárazföldről szervezik, eh, jelen esetben Szomáliában. Ez az al ellenőrzése alatt áll, és jelen pillanatban nincs rendőrség, eh, nincs semmilyen igazságügyi szervezet. Eh, de a, ugye a nagy főnökök, a bandák vezetői, ők sose hajókon vannak, hanem a szárazföldön. Csak jelenleg nincs lehetőségünk arra, hogy oda menjünk a szárazföldön, és a jogérvényesítés, bűnüldözés eszközeivel ott helyben letartóztassuk ezeket. Erre semmilyen lehetőség nincsen. Először is mi, európai rendőri szervezet. Persze nem mi vagyunk az elsődleges partner, de nekünk semmilyen hatáskörünk nincs, semmilyen joghatóságunk nincs, nem mehetünk oda egyszerűen egy országba, hogy letartóztassunk ott valakit. Ugye, mit, ez egy nagyon nehéz kérdés. Miközben elemezzük a helyzetet, elemezzük az információkat, a hírszerzési információkat, amelyek eljutnak hozzánk, lehet, hogy olyan következtetésekre jutunk, hogy valamelyik nagyfőnök egy Szekuzson például most utazgat, és esetleg az EU-ba is ut, ut, elutazik. Akkor eljön a pillanat, hogy letartóztassuk de, mint mondtam, nekünk nincs végrehajtó hatáskörünk, nincs hatáskörünk arra, hogy Szomáliában bármilyen lépést is, intézkedést is tegyünk. Köszönöm, tábornok úr. Igen, azt hiszem, hogy ez az igazi kérdés, mert ez vezet el oda, hogy hogyan tudjuk megoldani a problémát és ne csak a tengeri kalózok ellen küzdjünk. Ugye itt akkor visszamehetünk a kábítószercsempészekig, legkülönbözőbb bűncselekményekig visszatérve a kérdésre, a kalózkodás a szervezet bűnözés egyik formája. Mik azok az okok, ami miatt emberek kalózok lesznek? És itt nem csak a vezetőkről van szó, a bandák vezéreiről, persze ők is hasznot húznak ebből, de az egyének is, akik ezekben a támadásokban részt vesznek, tudják, hogy illegális, amit csinálnak nincs bűnüldözés, nincs igazságügy, nincs biztonság általánosságban Szomáliában, nincs jó kormányzás, és igen, szegénység az van mindenek előtt. Miután nincs kormányzás, nagyon nagy a szegénység. Ez sok tényező komplex elegye, amikor a kalózkodás okait próbáljuk feltárni. Mi, mint EU, megpróbáljuk együtt, egyeztetve megoldani a problémákat. Ezt próbáltam magyarázni, és a katonai eszköz egy részét jelenti az eszköztárnak, de nekem nincs lehetőségem arra, hogy eh, üldözzem a bandák vezetőit. Én elmondtam, hogy mi az, amit én megtehetek, de sok mindenben mi támogatjuk a bűnüldöző szerveket. És az EU, mint nagy szervezet, tanács, külügyi szolgálat és a bizottság együtt leülnek az asztalhoz, megnézik ezeket az okokat, eh, és hogy hogyan lehetne ezeket megoldani. Azt hiszem, nagy előrelépést tettünk már azzal, hogy ezeket az eszközöket eh, összehoztuk és ahogyan ön is mondta, persze meg kell találnunk a banda vezéreket, azok, akik befektetnek, akiknek pénze van, akik továbbra is meg tudják fizetni ezeket a szegény fickókat, akik aztán tényleg kalosz támadásokat intéznek. Erre nincs megoldásunk, de legalább próbálkozunk továbbra is, hogyha meg lesz ez a koordináció az Európollal, és hozzájutunk valóban hogy releváns információkat, aminek alapján a vezetőket be tudjuk azonosítani, akkor ezzel, ezt az, ezzel az ok ellen is fel tudunk lépni és talán így eljutunk a megoldásig, hogy miért nincs biztonság, miért nincs jogbiztonság ebben az országban. Itt így függ össze ez a fejlesztési együttműködéssel. A Jukap Nestor is megpróbál segíteni a jó kormányzás felépítésében, stb. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek felvetése? Egyebek, napirendi pont, senki nem szól hozzá, akkor legközelebb március 18-án ugyanitt találkozunk délután 3-tól fél hétig, és március 19-én 9-től délig, és most köszönetet mondok eh, önöknek, eh, tábornokkal és Kosszesz úr, mindenkinek köszönöm, aki eljött és részt vett a meghallgatáson. Thank you.